és uraim! A mai napi rendünk e, mielőtt elkezdenénk a meghallgatást, ami a napirendünk fő témája, a hetedik kutatási keretprogram hatékonysága és eredményessége témájában. Hadd ismertessem képviselőtársaim azokat a döntéseket, amelyeket a koordinátorok ülésen tegnap hoztunk elég gyorsan végig lehet szaladni ezeken. Először is a számvevőszék különleges jelentése került napirendre. Felkértük azokat a frakciókat, amelyek megkapták ezt a jelentést, tehát mind a három jelentést, hogy neveket fogalmazzanak, meg jelöljenek neveket, kik szeretnek foglalkozni ezekkel. Az intézményközi megállapodás tervezett tárgyában, amely a tanács, a parlament és a bizottság közgötnek, öt tanulmány született, születik majd. Ezeket az előző ülésen beszéltük meg, mind az öt tanulmány témáját, és itt is kértük a frakcióktól, hogy jelöljék azokat a neveket, azokat a képviselőket, akik a figyelemmel kísérik majd a negyedik tanulmánytárgyában Gája képviselő, a szocialista frakció koordinátora, még, még tartós, vagy az adósa névvel. Az Eurojust reformja ügyében figyelemmel arra is, hogy Semet a biztos az Olaf reformjával is foglalkozik most, amelyben szintén szerepet kell kapni az Európai Parlament, Nos, a prioritást mindenképpen az Olaf kell élvezze, tehát, és július 12-én a biztos úrral meghallgatást szervezünk, hogy programját ismertethesse velünk. Azt is meg kell vitassuk, mennyire tanácsos, mennyire milyen mértékben működjünk együtt a LIBE szakbizottsággal. López Aguilar bizottsági elnökkel az 51-es cikk hatája alatt és mennek megfelelően lehet együttműködnöm, illetve a LIBE szakbizottsággal, hogy egy olyan közös jelentés szülessen, amelyet mi és a LIBE együtt jegyzünk a megerősített együttműködés tárgyában. A horvát uh, utazást minden bizonyal meg fogjuk júliusban. ejteni, és uh, júliusban pedig négy kollégánk fog oda látogatni. 2010. június 1-én lesz egy meghallgatás a Költségvetés és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság közös meghallgatása lesz ez a pénzügyi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. Azután egy levél tervezetet fogalmaztunk meg az Európai Parlament elnöke felé, 2010. Július, június 13-án pedig Liberácki úr fog egy meghallgatást szervezni a strukturális alapok átláthatósága és a kedvezményezettek szempontjából. Egy másik fontos pont volt az, hogy egy meghallgatást kívánunk szervezni Árlákki képviselő szervezésével, aki ö, Afganisztánban látogott, egy, látogatott egy európai parlamenti delegáció élén, és ott úgy tűnt, hogy Afganisztánban Árláki úr és mások rájöttek arra, hogy a közpénzek óriási része, különböző intézmények, nemzetközi intézmények, illetve kormányok részéről érkező források nagy része, amelyet Afganisztánba küldtek, egyáltalán nem használtak fel semmiféleképpen, sőt, bizonyos újságírói források akár 70-80%-ot is említenek, amely összegek nem jutottak el a meghatározott célokra. Úgyhogy azért ez egy elég nagy probléma, ezt minél hamarabb át kellene ö, vizsgálnunk, és ezért Árlaki úr szervezett egy meghallgatást. A szocialista frakció pedig jelentéstevőt kell, hogy kinevezzen majd ezen a, ebben a témában. Aztán a 2011-es pénzügyi év ellenőrzésével kapcsolatos a H pontunk. Tehát ennyit döntöttünk tegnap el a koordinátorok ülésén. Prego, onorevole Audi. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság napirendjére tűzte a horvát látogatást. Elmondom, hogy miért örülök ennek. Most a tanulmányokról szeretnék egy kérdést feltenni. Vajon a parlament és a mi szakbizottságunk ellenőrzési hatáskörével kapcsolatban a Lisszaboni szerződésből fakadó újdonságok fényében kívánunk-e átvizsgálni, kívánjuk-e átvizsgálni a három éves pénzügyi rendelet felülvizsgálatával párhuzamosan a helyzetet. Ugyanis fontos lenne látni azt, hogy milyen jogi hatásköre van az egyes intézményeknek. Igen, rendben. Possiamo eh, andare avanti quindi nella uh, discussione. Akkor talán haladjunk eh, a napi rendi pontjainkkal. Nézzük mi is a következő napi rendi pontunk. Meghallgatás. Az ellenőrző rendszerek hat hatékonyságáról és eredményességéről a hetedik kutatási keretprogram végrehajtásával kapcsolatban, illetve a reformjavaslatokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen mindazoknak, akik eljöttek a mai meghallgatásra. Nagy figyelemmel fogjuk követni ezt a témát, hiszen számunkra a kutatás rendkívül fontos kérdés. Általában a mi szakbizottságunk már jó néhány éve figyelmesen követi az átláthatóság kérdését a közpénzek tekintetében. Ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy a közpénzek hatalmas lehetőségeket rejtenek magukban a gazdaság fejlesztése szempontjából, de általában a kutatás előmozdítása, a kultúra előmozdítása, az egyetemek megerősítése, és általában a harmadik évezred gazdasági növekedése és a környezet tudatos növekedés összehangolása szempontjából is. A közpénzeknek sajnos egy részét nem korrekt módon költik el, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy elég gyakran csalással is találkozunk, amelyek a az Európai Unió 27 tagállamának, és azon keresztül az Európai Unió adófizető polgárainak pénzeit érte. Az egyetem, a jövő, a kultúra a jövő, ez jelenti számunkra a haladást, tehát ilyen szempontból rendkívül fontos az európai közpénzek felhasználása, és biztos, hogy történtek előrelépések is, ahogyan arra az Európai Bizottság, sőt maga a számvevőszék is rámutatott. Voltak kiigazítások is, és a jog egyszerűsítése, az eljárások egyszerűsítése rendkívül fontos, ugyanis amikor bonyolult eljárási rendszer van életben, akkor a közpénzek felhasználása nem feltétlenül a leghatékonyabb. Sőt, ez gyakran ürügyként használják fel a csaláshoz. Hogyha kevesebb a bürokrácia, viszont zéró toleranciát alkalmazunk azokkal kapcsolatban, akik csalni kívánnak, vagy vissza kívánnak élni, és meg akarnak gazdagodni a közpénzekből, nos hát velük szemben zéró tolerancia az elv. Liberácki úr a 2007-es mentesítés az Európai Bizottság felé témájával foglalkozott, és ő már ott felvázolta ezt a problematikát. Éppen ezért mi nap mint nap együttműködünk a számvevőszékkel, hogy a lehető legjobb megoldásokat próbáljuk meg felkutatni, annak érdekében, hogy az Európai Unió kutatásra felhasznált pénzösszegeit valóban arra használják fel, és hogy ezzel a jövőt, illetve az európai polgárok javát szolgálják. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni minden résztvevőnek a mai napon a munkáját, és szeretném megkérni ugyanakkor a kedves felszólalókat, hogy mindenki tartsa be a rászánt felszólalási időt is. 15 percet adunk az első felszólalónak. Az Ertó tól Christopher Art követ, ö, érkezett hozzánk. Őnek adom meg a szót. Chairman, thank you. Honourable members of parliament, ladies and gentlemen. Elnök úr, köszönöm a meghívást. Lik keretprogram ellenőrzés és végrehajtása mai témánk. Vannak olyan kérdések, amelyekről érdemes beszélnünk, és úgy vélem, hogy az Európai Parlament fontos szerepet játszhat abban, hogy javítsunk a jelenlegi rendszeren. De mielőtt ezekre rátérnék, röviden szólnék egy pár szót az EARTO-ról és azokról a szervezetekről, amelyek képviseletében itt vagyok ma. Az EARTO a kutatás és technológiai szervezetek, technikai szervezetek Európai Szövetsége, kb. 350 ilyen szervezet, tagszervezetünk van. Ezek különböző kutatási kutatóintézetek, általában alkalmazott tudományi kutatásokkal foglalkoznak, általában kormányzati pénzből tartják fel ezeket, és gyakran fontos központi kérdésekkel, az úgynevezett nagy kihívásokkal foglalkoznak, illetve a gazdasági versenyképesség jegyében nagy és kis cégekkel is együttműködnek. Talán szólok egy pár, megemlítek egy párat az ismertek, ismertebbek közül. A dián láthatják majd a teljes listát, illetve érdekes számokat. A hatodik keretprogram 30%-át nem egyetemi kutatóintézetek kapták. A hetedik keretprogramra vonatkozó adataim nincsenek, de valószínűleg hasonló az arány. Lássuk tehát a mai kérdéskört. A keretprogram végrehajtásával vannak problémák, lehet ezeket javítani, apró módosításokkal is, de meggyőződésem, hogy rendszer szerű problémákkal is dolgunk van, és amíg ezeket nem oldjuk meg, addig igazi javulás nem érhető el. Erről majd később szólok bővebben, de először is röviden megemlítem, hogy milyen egyszerűsítéseket vezetek be a 7. keretprogramban. Ezek valós javulást is hoztak egyes esetekben. Itt van például az egységes, az egyszerű regisztráció, az új elektronikus adminisztratív eszközök, illetve az audit igazolások számának jelentős csökkentése. A garancia alap szintén egy újítás, ennek a működéséről még nem tudunk igazán véleményt mondani, de az egyértelmű, hogy a bank garanciák szükségességét eh, csökkentette, főként a kisebb cégek és kutatóintézetek számára könnyíti ez meg az életet, ez is volt a célja. További egyszerűsítéseket is ígértek nekünk, amelyeket nem feltétlenül üdvözlünk, és vannak olyanok is, amelyek nem működnek várt módon. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az egységköltsége szemolás vagy az általány elszámolás, mondjuk így, jelentősen egyszerűsíteni a dolgokat. Valóban a bizottság számára az egyszerűbbé tenni az életet, de a legtöbb kedvezményezett számára ez további administratív terhet jelentene, egész egyszerűen azért, mert a kutatási program partnerei valós költség alapú elszámolással dolgoznak, a nagy cégek, a nagy kutatóintézetek és KKV-k, és egyre inkább az egyetemek esetében is ez a helyzet. Például, ha valakinek egy projektülésre kell utaznia, repülőjegy, szállodaszoba, a valós költségeket vezeti fel mindenki az elszámolásba. ha egy általány térítést kapunk, akkor nem azt kapjuk, amit eh, elköltöttünk, ez tehát eh, további munkát ad a könyvelőknek. Lehet, hogy ez triviálisnak tűnik, de amikor sok ilyen eh, van, akkor ez bizony összeadódik. A teljes, az valós költségalapú elszámolás hát teljesen átlátható, nincs ezzel semmi gond, és a legtöbb partnernek nincs is ezzel gondja. Az általány elszámolást lehetővé, illetve ennek használatát lehetővé kell tenni, de ez legyen opcionális, választható, mondjuk az igazán kisebb partnerek számára lenne, lehetne ez előnyös. Két igazolási eljárás van, egyik sem működik igazán, az egyik az átlag személyzeti költségekkel dolgozik, egész addig, ameddig a módszer megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyeket a bizottság fektet le sajnálatos módon a bizottság által lefektetett kritériumok oly szigorúak, hogy gyakorlatilag senki, semmilyen kutató, kutatási szervezet nem tud ezeknek megfelelni. Az EARTO tavaly végzett egy felmérést a 30 legnagyobb RTO esetében. Azt találtuk, hogy 80%-uk nem tud megfelelni a bizottsági kritériumoknak, és többen nem voltak benne biztosak, hogy ez sikerülhet-e. A bizottság egyszerűsítésről szóló közleménye ezt megerősítette, amely, ha minden igaz, holnap lát napvilágot, amelyből megtudhatjuk, hogy a átlag személyzeti költségekkel dolgozó partnerek 80-90%-a nem tud megfelelni a bizottsági kritériumoknak az intézkedés eredeti célja eh, az intézkedés bizottság ezen újítása nem éri el a célját, hiszen az esetek 90%-ában használhatatlan, ezen érdemes elgondolkodni. A kutatási végrehajtó. Bocsánat, valami nem nincs rendben a diával. Most hosszabban nem beszélnék erről, vannak persze a közös technológiai kezdeményezésekre vonatkozóan, de ezt ugorjuk át, mert van ennél jóval fontosabb dolog, amiről beszélnünk kell. Arra kértek, hogy tegyek javaslatokat további egyszerűsítésekre. Hát nem tudom, hogy ez jó ötlet-e, mert eddig a előrelépést a vártnál kisebb javulást hozott, de mégis azért teszek egy-két javaslatot. Először is egységesen kell értelmezni a keretprogramra vonatkozó szabályokat, amelyeket következetesen kell alkalmazni minden igazgatóságnak és minden bizottsági osztálynak. Diszkriminatív és konfúz a szabályok alkalmazása, hiszen a különböző főigazgatóságok ugyanazt a szabályt másként értelmezik, sőt, ugyanazon főigazgatóságon belül is eh, más és eh, a különböző projekt eh, az adminisztrátorok, a bizottsági alkalmazottak is másképp értelmezik ezeket a szabályokat. Jó lenne, hogyha kötelező érvényű iránymutatást és értelmezési kézikönyvet adnának ki a CRED programra vonatkozóan, és talán eh, egy fellebbezési fórumként is működhetne ez, hogyha valaki úgy érzi, hogy vele szemben nem megfelelően alkalmazták a szabályokat. második javaslatom, ami mindenki számára a bizottság és a kedvezményezettek számára is komoly javulást hozna, hogyha a bevált eh, könyvelési módszereket követnénk a költségelszámolásnál, a hetedik keret eh, programnál. Eh, egyébként ez, a, ez volt a terv. Tehát, hogyha a bevett könyvelési számolási gyakorlatot követhetnénk, akkor mondjuk ezt egy mondjuk a állami szemvőszék, vagy a kutatási finanszírozási tanács fogadná ezt el a különböző tagállamokban. Igen, ez azt jelenteni valóban, hogy már minden országban más-más szabvány működne, de hát nincs is ezzel gond, ezt el kellene fogadni. Még egy jótékony eh, verseny is kialakulhatna a az Európai Bizottság pedig rendszerauditokat végezhetne annak érdekében, hogy az adott tagállam eh, gyakorlata bizonyos minimális elvárásoknak megfelel. Érdekes körülményekről kell, hogy beszámoljak, amelyeket egy intézményközi, rendszerszerű kudarcnak is nevezhetünk, akár a jogszabályalkotó, a parlament és a tanács lefektette a szabályokat önálló módon, a végrehajtó szerv, az Európai Bizottság a jogszabályalkotó vélt szándékának megfelelően alkalmazta a szabályokat, a szemövőszék másképp értelmezte a jogszabályalkotók szándékát, és évek óta kritikusan beszél az Európai Bizottság alkalmazó gyakorlatáról. A maximum hiba arány 2% a számvőszék esetében, ez véleményem szerint, és ezzel nem vagyok egyedül. A közbeszerzés esetében megfelelő lehet, de a magas kockázattal rendelkező kutatási programokra alkalmatlan. Tehát a számvőszék visszatérő kritikája, amelyhez a parlament is csatlakozott, oda vezettek, hogy a bizottság felhagyott a korábbi eh, szabályértelmezésével, és a számvőszék szigorú értelmezését eh, vette át, és nem csak az hatos nem csak a hetes keretprogramra, hanem a korábbi, a múltra visszanyúlva a hatos keretprogramra is ezt alkalmazta, ami eh, borzasztó következményekkel járt. A eh, megbízható finanszírozó szerepéből ezzel kilépett, eh, ezt a szerepet elvesztette az Európai Bizottság, a résztvevők számára óriási terhet rót, a kutatási politikát is aláásta, kialakult egy olyan légkör, amelyben senki sem bízik a másikban. A bizalmatlansági légkör nem tesz jót ezeknek a kutatási programoknak, és épp ez a keretprogram egészének a működését veszélyezteti, mert olyan mértékű már, ami az európai program végrehajtását lehetetleníti el. Na ez az a probléma, amivel valamit kezdenünk kell. Mit tehetünk? a résztvevők bizalmát kell újra elnyerni. Két hatos keretprogram résztvevő eh, jogi eljárást kezdeményezett az Európai Bizottság eh, ellen a utólagos visszavonulagos auditok eh, miatt valamit tennünk kell minél hamarabb. Mert a az Európai Bizottság utólagos visszanőleges audit kampánya eljutott arra pontra, ahol komoly pénzeket próbál visszaszerezni, kártérítéseket próbál behajtani, amely valószínűleg jó néhány peres eljáráshoz vezet majd, amikor ez megtörténik. Ez a keserű légkör elviselhetetlenné válik majd teljesen. Történik mindez akkor, amikor mindannyian, a jogszabályalkotók, a résztvevők pont arról beszélnek, hogy az Innováció Uniója, az Újító Unió, az Európa 2020 program szerepelnek a napi renden. Ezért kérem, hogy a következő éveket fontolják meg. Amikor a hatos keretprogramra viszonylages auditokat eh, szigorúbb szabályok szerint végezte az eh, Európai Bizottság, ezáltal visszamenőleges hatállyal és egy oldalulag eh, változtatta meg a megtéríthető költség definícióját, és ezzel kitette magát eh, a pereknek, egyébként ezt jó néhány szakértő így véli. El kell fogadni az Európai Bizottságnak, hogy az FP6-os eh, rész, program résztvevőit eh, félrevezette, hiszen évekig a költség elszámolásukat elfogadta, nem arról beszélünk, hogy valakik túlságosan lazán végezték a munkájukat az Európai Bizottságnál, nem. Rendszer szerű hiba, rendszerhibáról beszéltünk, elterjedt az Európai Bizottságban teljes, a keretprogram teljes egészére vonatkozóan. Így tehát a program résztvevői akaratlanul is megszerték az így értelmezett szigorúbb szabályokat, ezek a visszamenőleges, e, utólagos e, ellenőrzések, auditok, ezek aránytalanok, és aránytalanul nagy terhet e, jelentenek mindenki számára, és az, utólag, az elszámolások utólagos át számolását is szükségesé teszik. 100 euróra meglepődnék, hogyha akár 10 eurónyi visszaszerzett pénz is jutna, sokkal nagyobb kárt tesznek ezek az elkutatási politikában, mint amennyit hoznak az uniós költségvetésnek. A hatos eh, keretprogram, akiket a vádolnak, hogy eh, hibát követtek el az elszámolásban, akaratlanul tették, hiszen ez a rendszer, eh, rendszer okozta, az intézményközi konfliktus áldozatául estek mindezek a résztvevők a programban, ezért mindenkit kérek, minden intézményhez fordulok, hogy üljenek le, állapodjanak meg abban, hogy a viszonylagos ellenőrzést a hatos keretprogramra vonatkozóan állítsák le. Az egyetlen kivétel az lehet, amikor csalás történt, vagy jelentős szabálytalanságok és erre egyértelmű utaló jeleket is látnak. Hogyha így járunk el, akkor a hetes keretprogram hatékonyabb végrehajtását is biztosítani tudjuk, hiszen az audit erőforrásokat megfelelő irányba tudják csatornázni, pont a hetes keretprogram ellenőrzésére tudnak összpontosítani, ezért úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak a hetes keretprogram valós idejű auditálására kellene koncentrálni, Tehát amikor az első költségelszámolást benyújtja, benyújtják a résztvevők, akkor kell azonnal egy helyszíni ellenőrzést vizsgálatot tartani. Ez azonban önmagában nem lesz elegendő. A kétszázalékos hiba arány elfogadható hibaarány kérdése is felmerül. Ezzel párhuzamosan tehát a bizottság, parlament és a szemlővőszék meg kell, hogy állapodjon egy reálisabb elfogadható hibaarányról, amely a kutatás területére vonatkozik. Ez a valós idejű audittal együtt biztosíthatná, hogy hatékonyan és hatásosan hajtsuk végre a hetedik kutatási keretprogramot. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Prima di dare la parola al rappresentante delle università. Mielőtt megadom az egyetemek képviselőjének a szót, szeretném én is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos pontról van szó. Hiszen az Európai Unió néhány országában, például hazámban, Olaszországban is, óriási költségcsökkentések valósultak meg az egyetemi szférában, bezárnak tanszékeket, és ezzel a kultúra és a jövő sérül, Ugyanakkor a szakképzést támogatják, noha ez nem mindig hozza meg a hozzáfűzött reményeket, sőt, vannak az Olaf részéről az Európai Unió különböző országaira kiterjedő tanulmányok, Görögország, Olaszország is ezek között vannak, ahol bizony óriási csalásokat fedeztek fel, pontosan a szakképzés területén. Ezért fontos tehát az egyetemek támogatása, hiszen Európának az egyetemekben rejlik a jövője. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és ezzel meg is adnám a szót Eszter Manúrnak, aki az EU a osztályvezetője, és kormányzásról, autonómiáról és támogatásokról fog beszélni. Őnek is 15 percet adunk. The chairman, the... Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Először is köszönöm, hogy meghívtak meghallgatásukra. Az Európai Egyetemi Szövetség nagyra értékeli ezt a meghívást, hiszen egy olyan témát eh, került a napirendre, ami rendkívüli fontosságú az összes egyetem szempontjából. 15 percenben igyekszem bemutatni a legszélesebb körű kulcsfontosságú elemeket az európai finanszírozás egyszerűsítése tárgyában. Előre is elmondanám, hogy amit mondanú vagyok, nem csak a keretprogramra alkalmazható, hanem érvényes az európai közösségi finanszírozás jelentős részére, amelynek kedvezményezetjei egyetemek. Mindezek előtt azonban röviden leírnám szervezetemet, az Európai Egyetemi Szövetséget, és azokat a kulcsfontosságú témákat, amelyek bennünket foglalkoztatnak a finanszírozás egyszerűsése tárgyában. Civil szerzet vagyunk, 850 egyetemet képviselünk, tagjaink között nagy eh, intézmények, mint az Oxfordi, Utrechti Egyetem, a Zürichi Egyetem és nagy kutató eh, központok kapcsolódnak 46 országot fedünk le tagságunk révén, és 35 kollektív tagunk is van, ezek nemzeti rektori konferenciák, melyek önmagukban is képviselik az adott országban az egyetemek, főiskolák nagy részét. Ezzel a tagsággal tekintve mondhatjuk joggal, hogy mi az egyetemi ágazat civil szervezete vagyunk. Két alap pilléren állnak nézeteink. Egyik véleményalkotónk a tanács, amely a Nemzeti tagjaiból áll, és amely munkájában, kutatói témákban egy kutatás szakpolitikai munkacsoportra támaszkodik, melynek tagjai olyan szakértők, akik nemzeti és európai szinten foglalkoznak kutatási politikával. És a másik fontos véleményalkotó pillérünk a projektekből és tanulmányokból származó tudás, amelyeket egyes egyetemek készítettek el. Az egyszerűsítés témájában két ilyen tanulmányt emelnék ki, az egyik az Európai Egyetemek költségképzésének mikéntjéről szól, a tényleges költségek elszámolásáról, és felmérő, hogy az egyetemeknél hol tart ennek a költségelszámolási módszert annak a bevezetése, és hol vannak a kulcsfontosságú elemei ennek. És van egy jelenleg folyó projekt, ahol is azt vizsgáljuk, hogy az egyetemek miképpen diverzifikálják bevételeiket, hogyan törekednek erre. Több mint 200 egyéni egyetem, 30 ország 200 egyeteme adott kutatási anyagot a bevételek diversifikációra vonatkozóan tájékoztatás saját bevételeiről, és arról is, hogy mik a húzóerei és mik a korlátai ennek a, ennek a törekvésnek, és azt is látnunk kell, hogy az európai támogatások egyszerűsítése fontos szerepe játszik itt is. Hogy megemlítsek egy olyan intézményt, amely vezető szerepet játszik, 600 különféle támogatási finanszírozási rendszerrel kell számoljon. Könnyen belátható, hogy mennyire fontos ebben a helyzetben az egyszerűsítés a finanszírozásnak, és hogy mekkora gazdasági hatása van ennek, mindennek a költségekre. Az egyszerűsítésnek három fő kérdéssel kell foglalkozni. Először is minden finanszírozási rendszert felül kell vizsgálni. Amikor az elvekről beszélünk, látnom kell, hogy ez minden finanszírozási rendszer alkalmazható kell legyen. Második fontos gondolatunk, hogy kiegyensúlyozott és arányos számonkérési intézkedésekre van szükség a számvitelben, amely a bizalomra alapul. Ez is nagyon fontos. A harmadik pedig, hogy az egész folyamatot egyszerűsíteni kell, azaz az egész folyamatot át kell vizsgálnunk. Egészen a pályázati eljárásoktól, a, rend, a jelentésig, meg a ellenőrzések és rendezés után lépésekig. Le kell fegyetet az egész láncot. Bizonyos javítások történtek már az előző hozzászóló említett ezek közül néhányat. Én a magam részéről arra koncentrálnék, mit kell megváltoztatni, hol kell javítani, és nem arról beszélnék, hogy hol értünk el sikereket. Három fő kategóriára bonthatom mondandómat. Először is, hogy a szabályozás kapcsán mit kell megváltoztatni, a második témakör. Mi változtatandó a végrehajtás folyamataiban, és aztán zárásképp megrövetenék néhány következő lépésről, mely magasabb szintre vihetné ezt a törekvést, az erre vonatkozó eszmecserét. A szabályozás tekintetében fő gond, hogy nagyon széttartóak a szabályok, nagyon sokféle szabályjal kell az intézményeknek számolnia. Ahogy említettem, nagyon sok intézet, egyetem több mint száz támogatási formában kap támogatást nem csak a hetedik kutatási keretprogramnak, hanem a struktúrális alapoknak és egyéb alapoknak is kedvezményezettjei. Felmerül a kérdést, már, már a pályázat szintjén is, meg a jelentés készítés szintjén, meg a pénzügyi szabályok szintjén, miért van szükség olyan sokféle szabályrendszerre? Holott elvileg nem szükségszerű az, hogy, hogy ezek különbözzenek. Tehát csak ott van szükség a szabályozás több sokféleségére, hogyha valóban, valóban különböző céljai vannak ezeknek a finanszírozási rendszereknek. De még a hetedik keretprogramon belül is sokféle szabály érvényesül, már eltérő pénzügyi szabályok, different végrehajtási szabályok. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket a szabály köteteket, rendszereket karcsúsítsuk, egyszerűsítsük, tegyük egységesebbé. Aztán a terminológia, a szakifejezések, alkalmazott kifejezések is nagyon különfélék, és értelmezéseik is nagyon széttartóak. Ez, tehát a, a szakifejezések sokfélesége is még külön bonyolítja a végrehajtást. Tehát külön cél lehet az, hogy a terminológiát egységesítsük, és minden finanszírozási rendszerben egységes módon értelmezzük az adott szakifejezéseket. Aztán a nem világos és egymáson ütköző szabályokat törölni kell. Tudni, hogy gyakorlatban látszik, hogy nagyon sok szabály ellentmond az eredeti jogalkotói szándéknak és az eredeti szabályrendszernek. Ezzel foglalkozni kell. A harmadik gondolatom, a stabilitása a szabályoknak. Tudnék, láthattuk a hetedik keretprogram végrehajtása során, hogy míg már, már ugye meghirdették a pályázatokat, új szabályokat vezettek be menet közben, ami a kedvezményezetteket rendkívül módon elbizonyította. Tehát fontos, hogy érvényesüljön az az elv, hogy minden szabály már érvényben legyen a program kezdetekor, és stabilan fennmaradjon a program teljes folyamatában, ne módosítgassák azt menet közben. Említettem már, hogy a módszertanok is sokfélék. Itt kérésünk az, hogy az egyes módszertanok rugalmasabban volnak alkalmazhatók a költségalapok, költségirányítók, és a munkaidő meghatározása is rugalmasan kell, hogy alkalmazható legyen. A nemzetközi számviteli szervezetnek van egy ajánlása a magánszférára is vonatkozóan, mely azt mondja ki, hogy minden intézet a saját számviteli rendszerét, gyakorlatát ki kell alakítsa, amely nem feltétlenül uniform. Ez a közszektorra is igaz, az egyetemekre is igaz kell legyen, tehát meg kell legyen az a rugalmasság, amely alapján többféle módszertant alkalmazhatnak a számítre gyakorlatukban, és nem szabad rájuk kényszeríteni ők egy, egy egységes rendszert. A munkaidő kulcsfontosságú elemét nagyon sok egyetem küzdik a nagyon szigorú értelmezéssel, amely alapján nagyon résztes munkaidő elszámolásokat kell készíteni. Kanadai, ausztráliai egyetemi kutatási gyakorlat akkor azt mutatja, hogy az olyan bonyolult szervezeteknél, mint az egyetemek, sokkal jobb módszerekkel lehet mérni azt a munkahogyot, amit ténylegesen kifejtett a kutató, vagy az oktató. Úgyhogy a nemzetközi legjobb gyakorlatokat azért érdemes volna átültetni itt is. Ami pedig a közvetett költségek visszatérítését illeti, itt is szélesebb körű módszerek, módszertanokból lehetne meríteni, hogy hogyan határozzuk meg ezeket a közvetett költségeket. Annak érdekében, ahogy mondottam, hogy a, a menedzsment gyakorlatok és számviteli ö, elvek megengedik azt, hogy ezeket a módszereket rugalmasan alkalmazzák, és ezt érvényesíteni is kell a végrehajtás folyamatában. Aztán a szabályozással kapcsolatban az utolsó gondolatom a pénzügyi fenntarthatóság kérdésköre. Jelen pillanatban széles körben csökken a közfinanszírozás az egyetemeknek. A gazdasági válság bizony érezheti hatását itt is, és ez jelentősen csökkenti a felsőoktatás költségvetését. Ugyanakkor vannak olyan versenyképes finanszírozási rendszerek, amelyek persze nem teljes mértékben térítik meg egyek, egyes tevékenységek költségeit. Ez végsősorban azt jelenti, hogy a finanszírozás hézagjai egyre szélesednek. Tehát, bár a keretprogram rendkívül hasznos, és a, a teljes költségtérítés alapján finanszíroz, a közvetett költségeket is figyelembe véve, tovább kell terjeszteni ezt, kiterjeszteni olyan tevékenységekre is, és olyan kutatási tevékenységekre, amelyek így módon teljes költségükben elszámoltathatóak. A végrehajtás kapcsán már néhány dolgot említettem, négy gondolatot szeretnék kiemelni itt. A legfőbb gond az értelmezése a jelenleg érvényben levő szabályoknak. Itt a célunk az kell legyen, hogy olyan iránymutatás, irányelvek érvényesüljenek, amelyek, amelyeknek nem lehet ellentmondani az értelmezés során. Tehát egy kiegyensúlyozott a bizalomról alapuló számviteli elv kell érvényesüljön. Hogyan lehet ezt a, ezt a bizalmat megteremteni? Az egyetemek részéről azt érezzük rendkívül fontosnak, hogy tovább folytassuk az összes részvevő párbeszédét, hogy jobban megértsük, hogy milyen összetett feladatrendszernek kell megfeleljenek az egyetemek, és finanszírozásuk miképpen alapul, alakul. Az egyetemek nem csak oktatásban és kutatásban, innovációban bírnak feladatokkal, hanem különféle társadalmi feladatokkal is bírnak, nagyon összetett és bonyolult ezeknek a finanszírozása is, ahogy a, ahogy a feladatrendszerek is azok. Tehát ha csak egy, egy, az egyetem missziójának egyetlen elemét emeljük ki, és csak azt finanszírozzuk, akkor is látnunk kell, mennyire összetett a, a teljes feladatrendszere ezen intézményeknek. Fontos az is, hogy megvizsgáljuk a best practice-eket, hogy elfogadjuk ezeket a legjobb gyakorlatokat. Hagyj csak itt egy példát. Nagy-Britanniában kifejlesztettek egy rendszert a felsőoktatási ágazat számára, hogy a teljes gazdasági költség képzés révén tudják meghatározni a költségeiket. Tehát ez, ez, ez például egy kiváló best practice példa, és ez nagyon sok egyéb szabály esetében is jó példák találhatók máshol. Aztán a módszertan igazolása nagyon hasznos lehet elméletileg az egyszerűsítés eszközrendszerében, jelenleg még azonban nem működik. Úgyhogy egy teljes áttekintésre van, a, át gondolásra van szükség a rendszernek, ugyanazon elvek alapján, amelyeket említettem, hogy a szabályok világosak legyenek, a valóságot tükröző szabályok az egyetemek munkájának feladatainak, küldetésének valóságát figyelembe véve ahhoz, hogy ezek tényleg sikeresek legyenek. Öt gondolattal szeretném zárni, amely egyfajta vitaindító is lehet a következő szakaszt felütve. Először is be, be kell látnunk, hogy a költség képzésnek milyen sokféle módszertan érvényesül Európában. Nem akarjuk azt, hogy különféle rendszerek, különféle sebességgel működő rendszerek működjenek. Értve, hogy ne vegyék figyelembe a költség számítás sebességének különbségeit az egyes ágazatokban. Tehát a teljes költségelszámolás bevezetése figyelembe kell ezt vegye. A hetedik keretprogram bevezetésével, ugye most éppen most folyik egy projekt a szervezetünkben, ahol több európai országban igyeksz, igyekszünk, igyekezünk segíteni a rendszer fejlet, fejlődését. Nagyon hasznos pilot projekt ez. Aztán körültekintően kell elemezni azt, hogy hogyan hagyják végre a jelenlegi szabályokat az egyetemek körében, és itt az érintettek fórumát is meg kell hallgatni, ahol mindenki, minden kedvezményezetti kör szót kell kapjon, felvázolva problémáikat, és ott azt, ezeket aztán lehet konkrét aspektusok szerint lebontani és elemezni. És sokszor eh, nagyon bonyolult problémarendszereket kell lebontani egyes, azok egyes aspektusaira. Szervezetünk készen arra, hogy szakértelmét és szakértőit, az intézményekben dolgozó szakértőket rendelkezésre bocsássa ehhez az eszmecseréhez, amely jól leképezi az egyetemi ágazat és kutatói szektor sokféleségét. Aztán nagyon fontos pénzügyi szabályok folyamatos vizsgálata. Meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét is, hogy a kutatási finanszírozást kizárjuk, kivegyük az általános pénzügyi szabályok alól. Tehát különbözjük ezt a két területet. Nagyon különbözik az, hogyha mondjuk egy olyan projektet finanszírozunk, amely mondjuk egy amely esetleg nagyon kockázatos kutatásra alapul, tehát nagyon sajátságos igényeket kell meghatározni. És a végrehajtás folyamatában azt javasoljuk, hogy az előrehaladást, a végrehajtás előrehaladását külön csoport vizsgálja. Az Európai Parlament és a többi résztvevő is nagyon fontos szerepet kell játszon. Abban is, hogy bármilyen felmerülő problémát azonnal tudjanak korrigálni a következő keretprogram indulása előtt. Csak érintőlegesen tudtam a legfontosabb pontokat ismertetni, és várom kérdéseiket, várom az eszmecserét. Köszönöm szépen. Most pedig Erik Schutznak adom meg a szót, aki az Artemis vezetője, és aki be fogja nekünk mutatni az informatikai rendszerek rendszerét, amelyet ő elnököl. Neki is 15 percet adunk. Dear members, ladies and gentlemen, I... Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, szeretném mindenkinek megköszönni, hogy meghívtak a mai ülésre, de van egy problémám. Az, hogy az első felszólaló ma azt mondta, hogy vannak más problémák, mint a GTI-ok, -ok, amelyek pont az én területem, de hát azért megpróbálom majd elmagyarázni, hogy mit is teszünk, mik a fontos kérdések, és mi az, ami javítható a GTI-ok -ok tekintetében. Tehát a Joint Technology Initiatives gyakorlatilag egy új ö, rendszer a hetedik kutatási keretprogramon belül. Ez korábban a 171-es cikkből fakadóan, most az új szerződésben a 187-esből fakadóan valósították meg. Öt GTI-t hoztak létre, gyakorlatilag ugyanabban az időben, de mégis két fajtára oszthatjuk ezeket. Az első három az egyfajta együttműködéses modellen működik az iparágak, illetve a bizottság között. Ilyen például az Innovative Medicines Initiative, valamint az aeronautika és a légiközlekedés, és a harmadik pedig a hidrogén, illetve a hidrogéncellás üzemanyagok. A másik típus az pedig a bizottságtól érkezik a kezdeményezés, a finanszírozás ugyanolyan, mint az FP7-es esetében a hagyományos módon. Tehát az Artemis egy hárompárti modellt követ, ott van az iparág, a bizottság, de ott vannak a tagállamok is, akik finanszírozzák a kutatási tevékenységet. Tehát egyfajta társfinanszírozási rendszerben működik a bizottság, illetve a tagállamok részéről ez a modell. Szeretném felvilágosítani az itteni képviselőket, arról, hogy hogyan is működik is ez a rendszer. Igazából én nem vagyok kezdeményezett, de mondjuk azt, hogy kezdeményezettként vagyunk itt, Ugye itt vannak a kutatóintézetek, az egyetemek, a kis- és középvállalkozók, tehát ez felöleli mindezeket ez a rendszer. Az egyik ezen belül a nanoelektronikai technológiák 2020 tekintetében, a másik pedig a beépített komputeres rendszerek. Hogyha néz, megnézzünk egy mobiltelefont, hát ez egészen máshogy nézett, néz ki ma, mint a három évvel ezelőtti modellek, és ma a számítógépek is, az asztali számítógépek egészen máshogy néznek ki, mint a három évvel ezelőttiek, és a repülőgépek is megváltoztak, az autók is megváltoztak, és mindez köszönhető a mikroelektronika, valamint a, szisz, a rendszer elektronika és az intelligens beépített rendszereknek köszönhetően. Ezek technológiai szempontból mind azt követelik, hogy minél komplexebb megoldásokat kínáljunk. A biztonság, mind ezek a funkciók óriási beruházásokat kívánnak az iparág részéről, hogy a rendszereket a jövőhöz igazítsuk. Éppen ezért 2004-ben, jó régen már, az iparág, valamint a bizottság közösen megkezdték az Artemis platform kiépítését, mint egyfajta technológiai platform. Volt ennek egy ütemterve, egy globális ütemterve, amely kimondta, hogy milyen követelményeket kíván az európai ö, iparág megvalósítani. Ezt egyébként az iparág bevonásával készítettük el, és jó magam is társelnöke voltam az ágenda előkészítésének munkacsoportjában. Mi is létezik ma, és mi volt korábban? Hát vannak olyan eszközök, amelyek az európai kutatást támogatják. Egy, egyrészt ott vannak a hagyományos FP7-es eszközök, de aztán ott vannak a nemzet és regionális programok is, ezek szintén létezőek, hiszen ezek helyi, vagy nemzeti, vagy regionális követelményeket fednek le. De az egyetlen közös ö, megvalósítása az a GTI-ok -ok, megvalósítása. Itt a piachoz, a termékhez közelebbi szerveződést tapasztalhatunk. Nos, hát mindez nagyon jól működik. Az Artemis és az Artemisia, amely az iparág szervezete, részt vett a GTI-ok -ok kiépítésében, és azon belül nagy cégek, kis cégek, középvállalkozások, illetve központok vesznek részt benne. Ennek van egy irányító testülete. Én vagyok az egyik azon öt szeméből, aki az Artemisia atyainak tekintenek. 2007-ben készítettük elő ezt a munkát. Aztán a jobb oldalon láthatják a tagállamokat, valamint a társult államokat és az Európai Bizottságot. Ők azok, akik finanszírozási eszközöket bocsátanak rendelkezésre, és középen ott van az Artemis Joint Undertaking, azon belül az irányító testület, aztán ott van az iparág, illetve a kutató központok, és mi azt mondjuk, hogy az új eszközöket világos, tiszta módon kellene kezelni, hatékony, de könnyű ö, struktúrát kellene létrehozni. De hát vannak ugye szabályok is, amelyeket követnünk kell, és hát néha vannak ellentmondások is. Globálisan azt mondhatjuk, hogy az Industry and Research Committee, amely az iparágat képviseli, ezek a hosszú távú stratégiai tervezést végzik, és aztán a igazgató tanács elé tárja ezeket. Az iparág bizonyos célokat szeretne finanszírozni, bizonyos projekteket, és aztán ott van a Public Authorities Board, amely pedig a finanszírozásért felelős. Egyébként nagyon jól működik a rendszer, de sajnos a mérete nem érte még el azt a szintet, amelyet korábban szerettünk volna, amelyet terveztünk. Az Artemis a bizottsági menedzsmenttel kezdte meg a működését, hiszen a tanácsi rendelet, amely felállítja, kimondja, hogy egészen addig, amíg az önállóság meg nem valósul, addig az Európai Bizottság feladata a menedzsmentje a GTI-oknak. Múlt év szeptember 1-én léptem hivatalba, és a következőket fedeztem fel. Rengeteg szabályt kényszerítenek ránk. Amikor az iparág részéről figyeltem meg a tevékenységet, akkor azt mondtam, hogy kis öm, hivatalra van szükség, és inkább szakértőkre, mondjuk 10-12 emberre összesen, biztos, hogy ennél többre nincs szükség. De igazából most tizen vagyunk csak, és hogyha megnézem azt a rátát, amely az egy tisztviselőre eső titkári tevékenységet illeti, Nos, hát messze eltérünk az Európai Bizottságtól, inkább az iparági valósághoz közeledünk. Következőket fedeztem fel. Tíz emberrel rengeteg funkciót kellett betöltenem. Például kellett egy adatvédelmi biztos, vagy hivatalnok, aztán kellett egy biztonsági hivatalnok, egy helyi biztonsági hivatalnok, kellett egy külső profile manager, és ott dönthettem, hogy az ABAK rendszert használni kívánom-e, vagy sem. Én úgy döntöttem, hogy ezt inkább kihagynám, de még ezen kívül más tisztviselőkre is szükségünk volt, például az Initiating Agents-re, Validating Agents, Authorizing Officer és Internal Control Coordinator. Mindezek a funkciók ami tíz emberünkre hárulnak. Nagyon sok találkozom volt rengeteg emberrel, mindig azt kérték tőlünk, hogy kell egy ö, teljes munkaidős belső auditor is. Hát ez nonsens, mert ez lefedi a munkaerőnk 8-10%-át. Aztán azt is mondták, hogy a bizottságéhoz hasonló staff committee is működtetnünk kell, egy tízfős kis ö, ö, munkahelyem, a struktúrája a több ezres Európai Bizottsági Staff Committee-t kell, hogy kövesse. Ez is nonsens. Aztán azt is mondják, hogy IT menedzserre van szükségem, aki egyben program officerként is működne. De erre nekünk nincsen szükségünk, nincsen egyszerűen szükség rá egy fős kis vállalkozásnál. De tőlem ezt megkövetelik. Szükség van egy könyvelőre, mi azt döntöttük el, hogy két bankszámlát fogunk megnyitni, mert az egyiken kapjuk a bizottsági pénzeket, a másikra pedig az iparáktól érkező finanszírozásokat. De ehhez ugye csak egy könyvelőnk van, úgyhogy amikor azt kérjük, hogy a, kiadás, a bevételi oldalról a kiadási oldalra mm, utaljunk át pénzeket, akkor a DG Budgetnek nem tetszett ez a pénzügyi konstrukció, és lezárta az egész rendszert. Két napon kellett azon dolgoznom, hogy külön engedélyt kapjak arra, hogy a mi esetünket kivételként kezeljék, és hogy az egyik bankszámlánkról a másikra átutalhassunk pénzt. Azt hiszem, hogy a bizottságnál nem annyira a lényegre, hanem inkább a folyamatokra fókuszálnak, így pedig elég nehéz úgy menedzselni a csapatomat, ahogy szeretném. de kollégáimmal ellentétben lehet, hogy nekem mégiscsak vissza kell ide jönnöm, mert majd a mentesítési eljárásra is szükségünk lesz, úgyhogy ezért is fontos az, amit elmondtam. Mit is kívánok elmondani, hogyha változtatásokat kívánnak eszközölni a pénzügyi rendszerben, az annál jobb. Aztán vannak ugye személyzeti szabályok, ez is fontos. De ezek mind csak lépései a problémának. Aztán ott vannak a megvalósításra vonatkozó szabályok. Itt Brüsszelben rengetegen dolgoznak, és egyre komplexebb a helyzet, ugyanis ezek a megvalósító szabályok tovább bonyolítják a helyzetet, ami pedig már eleve eléggé bonyolult a személyzeti szabályok, illetve a pénzügyi szabályok miatt. Tehát itt már a harmadik lépésnél tartunk. Az emberek aztán hogyan értelmezik mindezt? Hát ez a legrosszabb. Ez egy harmadik uh, bonyolultság vagy komplexitási szintet vezet be a rendszerbe. Úgyhogy jó lenne világosan látni, hogy mi mikor alkalmazandó, és aztán próbáljuk meg meggyőzni az itt dolgozókat, hogy egyszerűsítsük végre a szabályokat, és próbáljuk meg a viselkedés kultúrát is megváltoztatni. A weboldalra feltettünk egy fontos jelentést. Ez az úgynevezett Sherpa Report. Megpróbáltuk ebben azt elemezni, hogy mi történt az első 5 GTI esetében, mi az, amit javítani lehetne, és hogy a jövő szempontjából mi az, amit fontosnak látunk. Nagyon fontos tehát ez a serpa jelentés, és két fontos ajánlás csoportot emelnék ki. Az 1.1-es e- ajánlás arról beszél, hogy persze, jó az, hogy európai intézményként vagy testületként működünk, de azért mégiscsak egy felülvizsgált pénzügyi rendelet keretében kellene, hogy működjünk, ugyanis nálunk az Artemisnél némileg már megváltoztatták a pénzügyi rendeletet, de azért több változtatásra van szükség ahhoz, hogy nagyobb szabadságot kapjunk. Aztán a 2.3-as ajánlás, a másik kulcsfontosságú jelent, ajánlás az én véleményem szerint, itt arról van szó, hogy arányos auditra van szükség. Ugyanis amikor 10-12 vagy 13 ember dolgozik egy testületnél, akkor miért van szükség ugyanazokra a szabályokra, hogy staff committee-t hozzunk létre például, mint amikor két ezres vagy 20 ezres testületről van szó. Éppen ezért a GTI-t új eszközként kell tekinteni, az Artemis és az ENIAC fontos eszközök, ugyanis a bizottság szempontjából ez az egyik leghatékonyabb program, amelyet csak el lehet képezni, kép, képzelni. Nagyon fontos tehát a mi szerepünk, Minden egyes eurót ugyanis meg 6-7 szerezünk a tevékenységünknek köszönhetően, ugyanis amikor az Európai Bizottság ad egy eurót, akkor még a tagállam is hozzátesz a társfinanszírozásban, valamint az iparág is, tehát gyakorlatilag az Európai Bizottság által beinjektált pénzeket meg 6-7 szerezzük. Úgyhogy ez a bizottság szempontjából igen hatékony rendszer, de nagyon bonyolult, úgyhogy próbáljuk meg egy kicsikét leegyszerűsíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sucz úr. Most pedig megadom a szót a Technopolis csoporttól Patrice Buchholtnak, aki a kutatási programok és politikák működéséről fog beszélni 15 percben. Köszönöm. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a meghívást. Értékelési szempontból kell körbejárnom ezt a keretprogramot, nem megyek a pénzügyi rendelete és egyszerűsítések részleteibe, inkább arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk azt értékelni, hogy valóban hatékony-e ez a keretprogram. Aztán röviden elmondanám, hogy miért ülök én most itt a pulpituson. Mi a kutatási technológiai innovációs programok független értékelőjeként dolgozunk. 5., 6., 7. keretprogram keretében rengeteg ilyen értékelést, elemzést végeztünk. A számvevő széknek is Készítettünk egy különleges jelentést. Főként azt vizsgáltuk, hogy a keret a tagállamokra milyen hatással volt. És az egyszerűsítésre is tettünk ajánlásokat. Tehát a keretprogramot sajátos szemszögből vizsgáltuk, független szemlélőként, nem kedvezményezetként. Mindenki azt mondja, hogy különleges. Mindenki azt mondja, hogy én, az én területem különleges, ezért különleges elbánás módban kell, hogy részesüljek. Nos, ezt mindenki mondhatja, de a, például a kutatás egy olyan terület, amelyet a hatékonyság, hatásosság szempontjából értékelni egyáltalán nem egyszerű. Kérdés az, hogy mit tettünk a jövőben, hogy ez pénzügyi audit ebbe a képbe illeszkedjen. A kutatás az más, mert kockázatos vállalkozás, az ember az elején sosem tudhatja, hogy mire jut majd. A sötétben tapogatózik gyakran, nem olyan egyszerű a részvevőket arra kérni, hogy a kockázatot csökkentsék. Ha ezt tennénk, akkor az innovációt folytanánk el, hiszen kockázat nélkül nincsen áttörés, nincsen innováció. Ezért van az, hogy kiszámíthatatlan, meg jósolhatatlan a végkimenetele a kutatásnak, mivel nincs lineáris közvetlen kapcsolat az adófizetők pénze és a végeredmény között. Azért nagyon nehéz azt utólag eldönteni, hogy mennyire volt hatékony a kutatásba fektetett pénz. A társadalom, az ipar, a gazdaság innovációt vár, innovációt akar, de még egyszer mondom, a befektetett pénzből nem mindig következik egyenesen az újítás. Száz finanszírozott projektek, száz finanszírozott projektből ezt tapasztaljuk, mindig csak néhány van, ami igazán sikeres. Van néhány, amely viszont szinte semmi eredmény nem hoz, és a középen pedig ott van a sok kis eredményt hozó projekt, jó néhány módszertani kérdés is van az értékelés szempontjából. Ezzel nem mutatnám önöket most, de fontos azt megemlíteni, hogy jelentős a késés. Ma kutatásba fektetett pénz eredménye majd 5-10 év múlva látható, lassú a megtérülés, ha fogalmazhatunk így. 10-15 évvel később látjuk gyakran csak az eredményét a kutatásnak. A kutatásnak társadalmi, szakpolitikai hatásai is vannak, nem csak az gazdasági szereplők élvezik a kutatás eredményeit, a közegészségügy, vagy a közlekedés, a mindennapi életben mi is akik évezői vagyunk a kutatási eredményeknek. Ezeket mind szem előtt kell tartani, amikor azt értékeljük, hogy mennyire hatékony a kutatási keretprogram. Gyakran azt látjuk, hogy egy keretprojekt, tehát nem lehet el teljesen leválasztani a nem lehet azt mondani, hogy ez a konkrét projekt ezt az eredményt hozta, hiszen egy óriási nagy kirakós játék egyetlen egy apró kis eleme, gyakran egy kutatási projekt. Összeadott hatása van sok-sok projektnek, egy kutatóintézet egy másik egyetemmel és egy gazdasági szereplővel összefogva produkálja végül a javulást, az újítást. Azt is el kell fogadnunk a kutatókkal, kutatási projektekkel kapcsolatban, hogy kockázatosak, és így a bal siker sem kizárt. Azonban a kudarc az nem azt jelenti, hogy elvesztegetett pénz a belefektetett összeg, nem. A kudarcból, a bal sikerből is sokat tanulhatunk. Megtanulhatjuk azt, hogy mely technológiai kutatási területekben nem érdemes pénzt pumpálni. mivel a kutatási kockázatos, a közpénzt adó szervezetek nem várhatják azt, hogy minden egyes projektnek óriási gazdasági hatása lesz. Nem számíthatunk arra, hogy egy eurót befektetünk és tizet kiveszünk. Ez nem működik így. Az is sikerként könyvelhető el, hogyha valami nem működött, valami zsákutcának eh, bizonyult, hiszen elkerülhetjük azt, hogy további pénzeket öntsünk egy zsákutcának bizonyult kutatási területbe. Az értékelések során azonban egyre inkább arra az következtetésre jutottunk, hogy a kutatási programokban résztvevők vállát nyomó administratív teher egyre inkább elveszi az idejüket a valódi kutatástól, egyre inkább visszatartó erőként funkcionál, és az Európai Bizottság most már nem csak egy idegesítő szereplő, aki a szabályok betartatását követeli, a hitelessége forog kockán, sokszor már elvesztett hitelességről beszélhetünk jó néhány résztvevő, korábbi keretprogram résztvevő egész egyszerűen elvesztette a bizalmát, nem bízik már az Európai Bizottságban, és nem akar részt venni a kutatási keretprogramban. Ezért olyan fontos a keretprogram egyszerűsítése, hogy valóban hatékonyabban, hatásosabban működhessen. A kkv például egy fontos ö, célcsoport, a résztvevői arány folyamatos csökkenés a KKV körében nem kívánatos fejlemény. Az egyetemek egyre kevésbé vállalják a koordinációs szerepet. Ez sem jó. A túlzott administratív terhek lekötik a forrásokat, rengeteg időt, pénzt, energiát emésztenek fel. Hogyha itt egyszerűsíteni tudnánk, akkor a valódi kutatásra több idő és erő maradna. Az alacsony siker ráta, siker arány neretentően 6-6, hiszen a pályázatok egyre kisebb arányában eh, számíthatnak támogatásra a pályázók éppen ezért jó lenne egy és hát roppant bonyolult egy pályázatanyagot összeállítani, ezért ez is elretentő hatású lehet, hogyha egy két szakaszból álló pályázati kiírást vezetnének be, az talán segíthetne, hiszen az első körben nem lenne olyan nehéz egy előpályázati anyagot összeállítani. Az érintettektől egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a pénzügyi rendelet hibás, a pénzügyi szabályok nem felelnek meg a kutatás területére. Jó közbeszerzésre, vagy használható mondjuk az egy takarítást végző takarítási szolgáltatások beszerzésére, de a kutatásra teljesen alkalmatlanok a kutatók bizalmat várnak, hiszen természetüknél fogva hosszú távon gondolkodó, megbízható emberek a kutatók, ezért az elszámoltathatósággal semmi bajuk, de ez a, a gyanú légköre számukra szokatlan, és a projektek esetében a, a átlendültünk, átestünk a ló túloldalára, túlzott a pénzügyi oldalra koncentrálunk mi, ahelyett, hogy a technológiai, a tudományos szempontok kerülnének előtérbe. Egyre inkább azt figyelik, hogy hogyan költik el a kutatók a pénzt, nem azt, hogy milyen eredményeket produkálnak. Az Európai Bizottságnak kiváló monitoring rendszerei vannak, amelyek azt figyelik, hogy a tartalom is megfelel, nem csak a forma. Hiszen mégiscsak az a lényeg, hogy a kutatók eredményre jussanak. De a meglévő bizottsági monitoring rendszerek hatékonyabban is használhatók lennének. Talán szed kellene bontani a pénzügyi ellenőrzést és a tudományos ellenőrzést, a peer review jól bevált rendszere. Megvan, létezik, alkalmazásán kell javítani. Felmerül a kérdés, hogy egy output vagy kimenetorientált ellenőrzési rendszer kívánatos-e. Szerintem, ha a tartalomra nagyobb a tartalomnak nagyobb figyelmet szentelnének, nem csak mindig az apró pénzügyi szabályokra koncentrálnak, az óriási javulás lenne, hiszen az output, a, a végeredmény, a kimenet az, amire eh, koncentrálni kell. Hogyha ez alapján végeznék az ellenőrzéseket, ez lenne az orientációja az ellenőrzésnek, akkor azt hiszem, hogy megfordulna az egész gondolkodásmód, eh, és nem a szekeret kötnénk a ló elé. Számoljunk olyan dolgokat, amelyek megszámlálhatóak, a publikációk, a, a, a citációk, az idézetek, de a kutatás eh, hatékonysága, hatásossága nem mindig eh, számos, nem mindig megszámlálható, nem mindig precízen mérhető. Ennél sokkal bonyolultabb dologról van szó, éppen ezért, ha az outputot, a kimenetet, a végeredményt tartjuk szem előtt, akkor a, a monitoring rendszerünk is hatékonyabban működhet. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy folyton változnak a dolgok, a gazdasági körülmények, a technológia színvonala, ezért a kutatási programoknak is folyamatosan le kell követniük ezeket a fejleményeket, változásokat. A zárójelentések, a félidős vizsgálatok ismert eszközök, nem a spanyol viaszt kell feltalálni, nem ezt javaslom. A meglévő eszközök jobb használatára van szükség, méghozzá úgy, hogy a végeredményt, az outputot tartjuk szem előtt. A jelenlegi ellenőrzési értékelési rendszer is alkalmas lenne a kutatási keretprogram sokkal jobb működésére. Szerintem a kérdés az, hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a tartalom és a pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzése között. Tehát a tartalom és a költségvetés egyensúlyát kell valahogy megtalálni. Az Európai Bizottság egyébként ilyen szempontból nem is áll rosszul a tagállamokhoz képest ellenőrzés és értékelés szempontjából még egyszer mondom, nem új dolgokat kell feltalálnunk, hanem az arany középutat, amely a bizalom, a bizalom légkörének újjáépülését segítheti elő. Köszönöm. Köszönjük szépen a hölgynek ezt az érdekes felszólalást. Most 40 perc áll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 Ir todėl natūralu, kad šiandieną komisijai. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság elég sok kritikát kapott a kutatási rendszerrel kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy mennyire bonyolult a rendszer, illetve az értékelés mennyire nem helyén való. Úgyhogy nem szeretnék önmagam ismétlésébe bocsátkozni, de azt hiszem, hogy azért itt nagyon érdekes és sürgős ügyek is felmerültek. Többen elmondták, hogy a hatodik keretprogram milyen problémákat mutatott a menedzsment rendszer részéről. Jó magam is. Litván kutatókkal beszéltem, akik szintén ugyanilyen értelemben kritizálták az Európai Bizottságot. Tehát itt egy másfajta hozzáállásra van szükség. Az utolsó felszólaló Hollandiából arról szólt, hogy a nem sikeres projektek is fontosak, mert ez azt mutatja, hogy bizonyos fajta tevékenységeket le kell állítani. Bizony, a iparágaknak is van jelzése arról, hogy melyek azok a területek, ahol nem érdemes kutatásokat folytatni. Tehát ez megint csak azt mutatja, hogy egy megközelítésbeli váltásra van szükség. Nem csak a költségekről kellene beszélnünk, hanem a kutatás tartalmi vetületeiről is, hiszen ez egy rendkívül összetett, bonyolult terület. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez kell, hogy a jövőben vezérlő elfként működjön. Ezen kívül még azt is hozzá kívánom fűzni, hogy most azért vannak már nagyon jó gyakorlati természetű javaslatok, amelyek arra motiválnak bennünket, hogy megváltoztassuk a, a politikáinkat. A mostani kutatási politika a régi tagállamokra fókuszál, és a nagyobb tagállamokra, ami azt is jelenti, hogy a kisebb tagállamok, valamint az új tagállamok nehezen tudnak részt venni a közös kutatási projektekben. Mit is jelent ez? A jövőben politikai szempontból megint csak meg kell változtassuk a hozzáállásunkat, és esély egyenlőséget kell biztosítani mindenki számára. A régi és új kutatási programokban való részvétel szempontjából egyaránt. Ami pedig a kutatás finanszírozását illeti, nos hát gyakran szubjektív tényezők is közbelépnek, hogy melyik projektet válasszák. Nem akarok kritikus hangot ütni, de úgy hiszem, hogy miután az a Lisszaboni szerződés életbe lépett, az Európai Unió ambiciózus terveket szöveget a kutatás terén való éllovasság szempontjából. Remélem, hogy mindez a jövő szempontjából is javítani fog a helyzeten, hiszen minden egyes tagállamnak megvannak a kutatási vagy tudományos erényei, és ez pedig nagy lehetőséget is rejt magában a jövő kutatási projektjeinek kidolgozása szempontjából. A regionális fejlődés is kulcsfontosságúvá kell, hogy váljon a jövő kutatásai szempontjából. A mostani program csak 126 millió eurót ad erre az aspektusra. Szerintem ezt a területet erősítenünk kellene, ugyanis a kutatóink így helyzetbe tudnánk hozni, hogy szélesebb körbe is részt tudjanak venni kutatási projektekben. Elnök, köszönöm szó, szépen. Ódi képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a meghallgatást. A kedvezményezettek beszéltek ugye az első felében ennek a meghallgatásnak, aztán később mások fognak felszólalni. Nos, hát a kutatásokkal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Azt hiszem, hogy az Ipari és Kutatási Szakbizottságnak kell a tartalmi kérdésekkel foglalkoznia. Nekünk itt Európában szükségünk van. A kutatókra, ahogyan azt Dögol tábornok is megmondta, ez sok pénzbe kerül, de nagyon fontos, de nekünk eredményeket kell felmutatnunk. Nos, itt be is zárnám ezt a zárójelet, de minket, mi szakbizottságunkat a költségvetési vetületei érdekli ennek a kérdésnek. Európa szinte túl bonyolultá vált, rengeteg ügynökség és annyi ember vesz részt az adminisztrációban, hogy ebből csak rossz eredmény lehet. Az Európai Unió a kutatási területen elvesztette vonzerejét, pedig most pont arra lenne szükség, hogy a kutatást a tagállamok között, illetve az Európai Unió szintjén egységesítsük. Tehát ilyen szempontból változtatásokra van szükség. Most azért a problémák talán mégsem annyira súlyosak, mint amilyenek első letesre tűnnek. Ugyanis milyen problémákról is számoltak be a kedvezményezettek? Ugye vannak megállapodások a támogatások tekintetében, ahol vannak forfé jellegű költségek, és aztán ott vannak az auditorok, akik számításokat végeznek annak érdekében, hogy a forfé árak ne távolodjanak el a valós költségektől, Úgyhogy ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy egyszerűsíteni kell a rendszert, és ezzel majd le is zárnám a felszólalásomat. Tehát arra van szükség, hogy mindenki a saját munkáját végezze. Egyesek azt mondták, hogy a bizottság, a tanács és a számvívő, számvevőszék közötti intézményközi megállapodásra van szükség. Most azért ne vegyük bele ebbe a helyzetbe a számvevőszéket, nekik semmi közük ehhez. Ők igazából az unió tevékenységét kell, hogy hitelesítsék, auditálják, a kétszázalékos hiba határ szerintem tényleg elfogadhatatlan. A bizottság, a kedvezményezettek és a parlament között kellene inkább megvitatni ezt a kérdést. Hagyjuk ki ebből a számvevőszéket. Először is a múltat kell valahogy lezárni, nagyon fontos, ugyanis nem lehet hogy Demokrasz kardja lebegjen a kutatóintézetek fölött. Nem tudom, hogy ezt a rendszert hogy lehet megjavítani, de mégiscsak valamiféle békítésre van szükség, hiszen a belső auditorok, illetve a külső auditorok egymásnak el, ellentmondó válaszokat találnak, és még mindez ellentmond annak is, amit a bizottsági alkalmazottak fedeznek föl, tehát ezt minél hamarabb rendezni kellene ezt a helyzetet, és a jövőben arra van szükség, hogy a pénzügyi rendelet átdolgozását arra használjuk fel, hogy megpróbáljuk a kutatóintézeteket és azok képviselőit helyzetbe hozni, és egyszerűbb rendszert kidolgozni az ő számukra, hogy találkozunk ismét ugyanazokkal a problémákkal, hibákkal, amelyekkel a múltban. Köszönöm. Köszönöm, Gressze képviselő. Also, No. Nem arról vitázok, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres-e. Szerintem a kutatás helyzet amúgy is nehéz. Nem tudtam minden hozzászólót meghallgatni, mert a külügyi szolgálatról folyó vitán is részt kellett vennem. Tehát mindenképpen törekedünk el arra, az egy technikai megjegyzés, csak hogy az üléseket másképp szervezzék, mert ne legyen átfedés a költségvetési ellenőrzés nem a probléma része, hanem a megoldás része. Ezt többször hangsúlyoznunk kell. Éveken át mondtuk, hogy a hatodik meg a hetedik keretprogram problémájával foglalkoznunk kell, és foglalkoztunk is, sőt, mi voltunk azon kevesek egyike, aki tényleges megoldásokat javasoltunk. Mi vagyunk tehát a jó fiúk, nem a rosszak. Ez az Európai Bizottság felé üzenetem is. Tehát az, az Európai Parlamentnek vannak döntései, melyek a hatodik keretprogram végrehajtását könnyítették, illetve a problémákat orvosolták. És mindenképpen feladatunk az, hogy az Európai Unió hitelét erősítsük mindenben a kérdésben. Azt meg kell tanulnunk, hogy több egységességre van szükség, egyrészt meg több különbségre egységességre, ahogy az első előadó mondotta. Például a terminológia szerint sokszor mi magunk nehezítjük meg a dolgunkat. Tehát, ha nekem sokszor nehez, esik magyarázni az egyes terminológiai változásokat, áttekintést kell nyújtanunk. Az itrét is arra tudom csak sarkalni, hogy foglaljon közön ezzel a problémával, az alapok végrehajtásának körében adódó konkrét nehézségekkel. Sokszor frusztrál engem, amikor a, a költségvetési rendtartásban kellene érvényesítenünk ezeket a bírálatokat, vagy ott reflektálunk erre, ott nem ott van ennek a helye sokszor. Van egy tanulmány, amely nagyon pontosan bemutatja ezt a problémát. Tehát, hogy egymásra épülnek új és újabb ö, rendtartások, és a végén senki sem ismeri ki magát ezekben, felmerül a kérdés, hogyan lehet alkalmazni egyáltalán az ilyen összetett szabályokat. Hogyan tudja végrehajtani a, a kutatási főigazgatóság az összes vonatkozó szabályrendszert. Mert ha végrehajtják, akkor tényleg, abból aztán tényleg baj van. Úgyhogy a nyolcadik keretprogramban feltétlenül foglalkoznunk kell ezzel, és az Európai Bizottság kell, hogy valamilyen megoldási kulcsot ajánljon. A költségvetés rendtartással kapcsolatban kell ezt még cserélnünk ezen kérdésekről, például az elviselhető kockázat kérdéséről. Ez újra és újra minden probléma csoda szereként, megoldásaként merül fel. Holott óvnom kell attól, hogy először is persze a szabályokat kell megvizsgálnunk, hol kell egyes szabályokat könnyíteni, és ha vannak olyan eredmények, amelyeknek nem tetszenek, az nem feltétlenül azt, hogy az adott szabályt azon a szemétkosárba kell dobni. Így ez nem működik. Ez az, az elfogadható ö, kockázat ö, egyfajta arra sarkalhat bennünket, hogy mindent úgy hagyjunk, ahogy van. Holott ez sem a megoldás. Tehát a szabályok egyszerűsítése az egyes tagállami számviteli rendszerek egy nevezőre hozása merülhet fel. És kérdés, nem is tudom, hogy hogyan lehet ez probléma, hiszen vannak nemzetközi számviteli ajánlások, szabályok, amelyek a tagállami rendszerek összeegyeztetését szolgálják. Ez mindenki számára, a gazdasági szereplők számára is így működik. Nem egészen értem, hogy miért ne lehetne ezt alkalmazni például az egyetemek esetében is ugyanígy. Végső soron nehéz a helyzet, mert az, az összes alap, támogatási alap egy, egy ellenőrzési során, például a, a kap, a mezőgazdasági alapnál 5%-os az a merítés arány, amelyeket ellenőrzünk, és ez a tagállamokra és a kedvezményezetekre is terheket ró persze, és ugye amikor azt mondjuk a, a a, gazdáknak, hogy mindenkit egy, mindenki egyenlő elbánást kap Európában, mert Európa olyan szép. Ez nem mindig igaz, mert lehet, hogy a gazdákat másképp gyakrabban ellenőrizzük, mint mondjuk a kutatókat. És ez ellenmond ezen elveknek. Tehát ha Európában tényleg az a célunk, hogy a kutatást támogassuk, és a kutatás sajátságos jellemzői erőteljesen figyelembe vegye a, a támogatás, és végsősorban a KKV-k is részt vegyenek és használt lássák ezeknek az eredményeknek, hiszen a keretprogram ezt is szolgálni hivatott, és e felől is érte bírálat, mert a kkv részéről, akkor azt is biztosítani kell, hogy nagyobb legyen a résztelé kvótája a kkv knek és jobban tudják hasznosítani az innovatív eredményeket, amelyeket a kutatás létrehoz. Na hát, sokat beszéltem, rövidre fogva. Fontos, hogy a, látnunk, hogy ezek a javaslatok konkrétak, és az életből merítettek, ezért üdvözlendők. És a, az, hogy a költségvetési rendben külön figyelemmel legyünk a kutatási területek sajátságos igényeire, és hogy tehát a, a költségvetés ellenőrs, aztán a résztvétel a keretprogramban, és azt, hogy mindezt integráljuk az általános költségvetés ellenőrzési rendtartásban már önmagában egyszerűs, nagy egyszerűsítést hozna, és kevéssé volna terhelő. Azonban a szabályok számának csökkentése is hasznos volna, és e tekintetben üdvözlöm a javaslataikat. Honorevole Tolja. Köszönöm, Tolja képviselő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a nagyon érdekes meghallgatást, mert úgy gondolom, hogy meg kell köszönnünk a felszólalók munkáját, hiszen helyesen értékelték a helyzetet, és jó néhány javaslatot is megfogalmaztak, pedig ez nem mindig van így a meghallgatások során. Azt hiszem, hogy nem csak jó magam, hanem más kollégák is bizonyos ideje a kutatásfejlesztést területét követjük, azt látjuk, hogy néha jó gondolatok vannak, például a technológiai platformok és így tovább, de aztán azt látjuk, hogy néhány év múlva ezek a jó ötletek vagy csak részben valósulnak meg, ez nem elégséges, néha pedig valós kudarcot vallanak, nem azért, mert rossz ötletek voltak, hanem azért, mert a szervezés, a könyvelés minden mögött nem feleltek meg az elvárásoknak. A GTI-okról beszélt az egyik felszólaló, ő is erről beszélt. 2004-ben kezdtük a, kezdtük a platformot, a technológiai platformok szervezését, amely különböző ö, szereplőket vont be a folyamatba. Aztán a GTI-ok -ok alakultak ki, aztán a joint undertakingök. Most ugye hallhattuk, hogy múlt év októbere óta önállóságot kapott az egyik. 2004-ben kezdődött a folyamat, és 2009-ben valósult meg az egyik, az egyik első. Nem tudom, hogy öt év az egy kicsit nem sok-e ahhoz, hogy megvalósuljon egy projekt. És ez persze az ITRE szakbizottságok szakbizottság tagjait is érdekelni fogja. Hogyha a GTI-ok -ok, amennyiben nem működnek, akkor ne újakat hozzunk létre, hanem legyünk olyan bátrak, hogy kimondjuk, hogy nincs rájuk szükség. Én egy kicsit attól félek, hogy a GTI-ok -ok leképezik a bizottság belső életét, ugye? személyzeti szabályzat, stb. stb. Sok kicsi bizottságot hozunk <laughs> létre a GTI-okon belül. Lehet, hogy ezek a módszerek egyébként talán jók a bizottság életében, de ezen kis operatív rendszerekben nem működőképesek. Hiszen itt önállóságra van szükség, nekik kell eldönteniük, hogy kivel kívánnak együttműködni, nem kívánhatjuk meg tőlük, hogy a bizottsághoz hasonló struktúrát kövessenek. Szerintem ez elfogadhatatlan, hiszen megfojtanánk ezzel őket. Szerintem a GTI-ok -ok jó ö, működőképes ö, testületek. Ugye ott volt a Sky Clean, vagy más gyógyszerészeti alkalmazások, vagy ö, más területen való felhasználások. Tehát jók ezek a GTI-ok, -ok, csak mégsem tudom, hogy a szervezés szempontjából ezek elfogadhatóak-e vagy sem. Nézzük meg az egész folyamatot, az auditot, a végén és az utólagos ellenőrzéseket. Amennyiben annyira bonyolult a kérvények beadása, ahhoz, az ahhoz vezet, hogy egyre kevesebben érdeklődnek, hiszen a kutatóközpontok, az egyetemek vagy a vállalkozások, akiket ez érdekelne, eltántorodnak, mert túl bonyolult a rendszer, és túl bürokratikus. És nagyon kevés esélyt látnak ebben. Nem hiszem, hogy itt nagy csodára van szükség, egész egyszerűen csak meg kell változtatni a szabályokat, szerintem ezt bármikor meg lehet tenni. A parlamentnek ebben az a szerepe, hogy felhívja a bizottság figyelmét erre, egyszerűen a parlamenti jogszerűséget akar átláthatóságot, a megvalósíthatóságot is. A bizottság pedig változtassa meg a kérvények beadásának körülményeit és feltételeit. Rendben van az audit is, de azért, hogyha lehet, akkor ne költsünk többet az auditra, mint amennyit abból ki lehet nyerni. Hogyha a hatos keretprogramot nézzük, akkor ezzel kapcsolatban azért mérlegelni kellene a költséghatékonyságot is, ahol csalás van, persze, hát ott keményen fel kell lépni, ez egyértelmű de azért egy egész rendszert felépíteni a monitorozásra, nos hát ezzel igazából csak az audit cégek zsebét vastagítanánk. Úgyhogy remélem, hogy más megoldások is lesznek, mint hogy tényleg jogi úton érvényesítsék a bizottsággal szemben a szakaratukat az érintett kedvezményezettek. Köszönöm, Ayala Sender képviselő. Mm, Köszönöm, elnök úr. Először is engedje meg, hogy gratuláljak önnek, kiváló ötlet volt ennek a meghallgatásnak a megrendezése hiszen nekünk is van felelősségünk mindenben. Lenne néhány keresetlen kérdése. Minden meghívott előadónk olyan szervezet képviseletében van itt, amely garantálja, hogy nemzetközi, nemzet és helyi szinten is rendelkeznek tapasztalattal. Kérdésem, és remélem nyíltan őszintén válaszolnak majd, a következő. Azok a problémák, amelyekkel eh, találkoztak, európai szint, az európai szintről ered az elmondatok alapján. Az európai szint egy további komplexitást eredményez. Az Artemisről szólt az egyik előadónk, és arról szólt, hogy három különböző jogszabálynak kell megfelelni. Én személy szerint nem gondolom, hogy ez a jogszabály annyira szokatlan vagy bonyolult lenne. Több olyan alkalom van, helyzet van, amikor egyre több jogszabályt kell alkalmazni egy európai szintű kezdeményezésre. A Technopolis képviseletében megjelent előadónk tól is hallhatunk érdekes kérdéseket. Az a, merült fel, hogy az európai normákat, jogszabályokat hogyan lehet alkalmazni olyan dolgokra, amelyekre eredetileg nem hivatottak alkalmazva lenni. Egyetértek eh, Tojasszonyal a részvétel iránti eh, kérelmek tekintetében szeretném, hogyha az megszűnne az a helyzet, hogy az egyetemek nem szívesen vesznek részt ezekben a kezdeményezésekben, nem is pályáznak, nem is jelentkeznek. Valahogy rá kell bírni őket arra, hogy újból nagyobb részt vállaljanak. Valahogy be kell őket vonni, ez a legfontosabb feladatunk. Köszönjük. Riera Matorel. Gracias, presidente. Köszönöm elnök úr szót. Magam is. Hálás vagyok előadóinknak, mert nagyon világosan vázolták azokat a problémákat, amelyek mindennapi gyakorlatukban adódnak, és persze köszönet az egész meghallgatás megszervezéséért. Nem akarom megismételni mindazt, amit képviselőtársaim már elmondtak. Jó részt egyetértek azokkal az aggályokkal, amelyek kifejezést nyertek, és jól tudjuk azt is, hogy az egyszerűsítés rendkívül fontos a tudományos közösségnek. A spanyol elnökség a támogatások egyszerűsítését egyik prioritásaként kezelte. Ezért külön fontosságot nyer mindaz, amit szakértőink elmondtak. Valamint azok a részvételi szabályokról, a pénzügyi szabályok módosításáról, mindezeket meg kell vizsgáljuk, amikor a nyolcas keretprogramot elkészítjük felkészítjük, hiszen a tárgyalási folyamat már, már elindult, és ha, ha már lezárultak ezek a dolgok, akkor nagyon nehéz módosítani őket. Magam is megemlítenék néhány olyan kérdést a szabályozási kerettel kapcsolatban, melyel már most is foglalkozhatunk, és sőt, kell foglalkoznunk. Hiszen a hetedik keretprogram tárgyalásai folynak, és az egyes fogalmak értelmezése is olyan területről az Európai Bizottság uniformizálhatna, egységesé tehetné az értelmezéseket. Az ex ante audit ellenőrzések is fontosak, hogy nem minden utólag kerüljön ellenőrzésre, és az elfogadható, tolerálható hiba fogalma is pontosítható és bár ez nem jelenteni, hogy a, a, a rendszabályok pont konkrét módosítását mégis sokkal egyszerűbbé tenné a végrehajtást, könnyebbé tenné a végrehajtásban résztvevők életét. Különös fontossága bír az, és említették is képviselőtársaim, hogy néha a nemzeti és európai szinten az audit ellenőrzést, vizsgálatot más és másképp értelmezik. Hogyan, van, volna egy tennivaló egységesíteni ezeket, illetve a létező diszkrepanciákat meghaladni, mert hogy ez nagyban sújtja az érintett kutatókat. Kíváncsian várom az Európai Bizottság látásmódját. Nem kellene megvárnunk a keretprogram indulását, miatt korrigálnánk ezeket a kérdéseket. Csak nagyon röviden. Miután az Olaf nem fog felszólalni a második fordulóban, szerintem nagyon fontos lenne azért mégiscsak beszélni a csalásokról, erről szeretnék kérdést feltenni, és szerintem a túlzott meggazdagodás sem elfogadható. Köszönöm. Ki szeretne a felszólalók közül választ adni a képviselők kérdéseire? Nem tudom, hogy ki kíván először szót kérni. Prego. Ci sono state diverse domande. Úgy tűnik, hogy senki sem kíván válaszolni, vagy mégis? Nagyon sok kérdés felmerült. Would like to, uh, respond to the question. Ha megengedik, akkor reagálnék arra a kérdésre, hogy csak európai vagy nemzeti szinten is vannak-e problémák. a különböző kutatóintézetektől visszajelzéseket eh, kapunk, ami alapján azt mondhatjuk, hogy országszinten is bonyolult a finanszírozás, de az az összkép alakult ki az eddigi visszajelzések alapján, hogy az európai finanszírozási rendszerek jóval bonyolultabbak, mint a országosak, és hogyha És az, hogy ez elrettentő-e, Nos, azt kell mondjam, hogy ha van alternatív nemzeti finanszírozási forrás, akkor menedzsment szempontból a tudósok, a kutatók inkább ezt választják az európai finanszírozás helyett. Ami valóban aggasztó, fennáll a veszélye, hogy az európai finanszírozás valódi célját nem tudjuk elérni, hogyha ezek a problémák fennállnak. A kutatóintézetek részvételi arányát kell növelni az európai programokban. Mindig lesznek jelentkezők mindig lesznek pályázók. A kérdés, hogy hány, kérdés, hogy a legjobbak-e, vagy esetleg éppen az arra érdemeseket riasztjuk el a program bonyolultságával. És a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy az európai finanszírozási programok mindig bonyolultabbak, köztettebbek. Európán kívül is meg kell vizsgálni mondjuk a Ausztráliában, Amerikában, hogy áll a helyzet, és ha ezeket megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy Ausztráliában például folyamatosan újítanak, reformálnak, vizsgálják, hogy hogyan lehet a legtöbbet kihozni a kutatási programokból. Talán érdemes lenne nekünk is egy kicsit oda pislantani, nehogy Európa eh, végleg lemaradjon. Grazie. Köszönöm szépen. Esetleg más kívánna választ adni a kérdésekre? Yes, I would like to... Uh... Igen, válaszolnék azokra a megjegyzésekre, amelyeket az olasz képviselőt a a GTI-kkal kapcsolatban. Nagyon bonyolultak tűnt ez a rendszer először, de működik. Mi több, úgy tűnik, hogy mint hogyha egy fantasztikus ö, Ferrari motorral szaladna, ám a benzintank csak félig van tele. Több pénzt kéne, többet kéne beletenni, de azért működik. Mi több? Már a harmadik kört futja. Aztán lenne még egy, reflektálnék még a költség auditok, audit vizsgálatra. Az Artemis működése keretében én a tagállamokra kell, hogy támaszkodjak. És a tagállamok el, ki, előre kifizetései és jóváhagyásai adja, adják 16,7%-át a költségeknek. A, a költségtérítésnek a tagállamok, ahogy elfogadják, tehát ez a helyi szabályok, helyi auditvizsgálati szabályok alapján történik mindez. És hogy belemenjek a részletekbe, a nulla finanszírozási szerződéseknél csak azon országokban, amelyek nem tagjai az Artemis körnek, itt kell csak az, a, a kivételes szabályokat alkalmaznom. Yeah. Qualche altro intervento? Prego. Mások hozzá kívánnak szólni? There was the question, um... Igen, felmerült az a kérdés is, hogy a hallott problémák konkrétan, specifikusan európaiak, és nemzeti szinten jobb-e a helyzet. Igen, Európa specifikus ez nagy részt, hiszen az európai kutatás finanszírozás nagy része továbbra is nemzeti szinten eh, kerül biztosításra. A legtöbb országban eh, egységes eh, könyvelési normákat használnak a kutatási területre. Egyértelmű, hogy nehéz egy olyan normarendszert kidolgozni, mert minden egyes tagállami országos könyvelési módszertannal kompatibilis. Ettől is például bonyolultam, de a válasz, és Kreszle asszony is pár perc ezelőtt erre utalt, lehet, hogy el kell ismernünk, hogy vannak nemzeti szinten elismert rendszerek, működő rendszerek, amelyekkel az emberek dolgoznak, miért nem fogadhatnánk el, és használhatnánk ezeket európai programok céljára is. Egy-két ember említette azt, hogy a pénzügyi rendelet a probléma gyökere. Hát ezzel kapcsolatban megvannak a fenntartásaim, amikor konzultált a pénzügyi rendelet témájában az Európai Bizottság, akkor mi alaposan utána néztünk a végrehajtási szabályoknak és pénzügyi rendeletnek, és meglepő dolgokat nem találtunk minden tulajdonképpen többé-kevésbé elfogadható volt. A szabályok túlzott értelmezésével van a probléma. Talán helytelenül, de úgy írtam ezt le, hogy a, az intézmények ellenőrzés mániája az, ami megnehezíti az emberek életét. Talán ezt, kell, ezt kellene kicsit vissza vaktosni. Köszönöm. Következő felszólaló. Should we look? A spanyol képviselő kérdésére válaszolnék. Azzal kapcsolatban, hogy a kutatási keretprogramokat szisztematikusabb módon kell felülvizsgálnunk. Nos, hát szerintem most inkább arra kellene összpontosítanom, hogy jó dolgokat csinálunk-e, jól költjük el a pénzünket. Európa számára a legnagyobb kihívás az az, hogy jól költjük el a pénzünket, jó dolgokat támogatunk, valóban támogatjuk a kutató közösséget, a kutatókat, és ahhoz vezete ez a folyamat, hogy Európa versenyképesebb legyen, és a társadalom a szociális kérdésekkel meg tudjon küzdeni. Ez pedig azt jelenti, hogy megvannak már a meglévő értékelési módszerünk. Jobban kell egyszerűen felhasználni őket, komolyabban kell venni őket olyan szempontból, hogy ezek a felsorolt célkitűzések megvalósultak-e vagy sem. Tehát erre kellene talán jobban odafigyelnünk, és nem csak arra, hogy jól költjük el a pénzünket, ez önmagában nem elég. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy valóban jók-e a céljaink, és jót érünk -e el. Elnök, köszönöm. Akkor most áttérhetünk a második részére a meghallgatásunknak, amely az új perspektívákról szól, jobb menedzsment, illetve ellenőrzési rendszer. Milagros Candélának adom meg a szót a spanyol elnökségtől, ha itt van. che avrà 15 minuti per il suo intervento. 15 percet kap ő is a felszólalására. Eh, buenos días a todos y eh, much... Mindenkinek szép napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást a meghallgatásra, mert nagyon fontosnak gondoljuk ezt a meghallgatást. Úgy gondoljuk, hogy ez is egy pozitív jelzés, amely belekapcsolódik abba a vitába, hogy hogyan is lehetne javítani a kutatási programokban, az innovációs programokban való részvételi lehetőségeket, amelyeket az Európai Unió finanszíroz. Szeretném először is elmagyarázni azt, hogy a spanyol elnökség az egyszerűsítés erre nagyon nagy hangsúlyt fektet a keretprogramba való részvétel szempontjából, és általában az összes kutatási és innovációs programban való részvétel egyszerűsítését az egyik prioritásaként tűzte zászlajára. Már csak azért is, mert az Európai Unió maga illetve az Európai Bizottság 2010 tavaszán egy kommunikációt szeretett volna kibocsátani erről a témáról, és mindez arra ösztönzött bennünket, hogy a bizottsággal és a többi, többi intézménnyel is együttműködésben megpróbáljuk ezt a szükségletet kielégíteni, hiszen érezzük, hogy igényt támaszt a kutatási közösség ilyen irányban. A spanyol elnökség megpróbálta egyszerűsíteni a vitát magát is, és pontosan annak érdekében, hogy ezt a vitát ösztönözzük, február végén egy szemináriumot szerveztünk, amelyben részt vettek előadóként a mostani meghallgatás szakértői is, és ott akkor azt hiszem, hogy nagyon érdekes eszmecserére került sor, kicseréltük véleményeinket, gondolatainkat, és a szeminárium után sikerült egy javaslatot is letennünk az asztalra. amelyet a versenyképességi tanács elé fogunk terjeszteni a következő ülése során, annak érdekében, hogy politikai iránymutatásokat fogalmazzon meg a tanács, ebben a témakörben, ami biztos, hogy nem fog lezárulni a spanyol elnökség végével, hanem az azt követő hónapokban is parázsvitát fog kiváltani. A pénzügyi rendelet felülvizsgálata is nagyon fontos ebből a szempontból, de a végkövetkeztetésekben erről most nem lesz szó. Tehát annyit mondanék még, hogy a tanács részére előkészítettünk egy dokumentumot, most éppen erről folyik a vita a tanács illetékes munkacsoportjában, és szeretnék néhány megjegyzést fűzni ehhez a projekthez, ehhez a dokumentumhoz, amelyet előkészítettünk. Sajnos a meghallgatás elején nem lehettem itt, mert egy oldalú megbeszélésen kellett részt vennem a parlament és a tanács illetve a bizottság között. Nagyon sikeres volt egyébként ez az ülés, éppen ezért nem tudtam a meghallgatás elejétől itt lenni. De annyit azért elmondanék, hogy a tanács számára előkészített dokumentum, amelyet a következő versenyképességi tanács fog majd megvitatni. Fő céljaként azt említhetjük, hogy egyszerűsíteni szeretnénk az eljárási folyamatot, gyakorlatilag az összes fázisában már a jelölt, rende, jelöltek jelentkezésénél a revízió, a könyvvizsgálat és általában az Európai Uniós folyamatok összes pontjában. Szeretnénk két aspektusra felhívni a figyelmet, amelyek lehet, hogy első hallásra talán marginálisnak tűnhetnek, de szerintem mégsem azok. Vannak ugyanis olyan eszközök, amelyek különböző Európai Uniós programokban való, lét, való részvételhez is segíthetnek. Nem csak a keretprogramra gondolok itt most, hanem a versenyképesség és innováció, valamint a strukturális alapok, amelyek mind-mind finanszírozási lehetőségeket rejtenek magukban. A bizottság a strukturális alapok nagy részét és a kohéziós alapok nagy részét az innovációs, illetve kutatási programokra adja. Ennek ellenére nagyon gyakran azt a kifogást hallhatjuk, hogy nehéz egymást kiegészítve alkalmazni a különböző Európai Uniós forrásokat. Harmadsorban pedig a projektben szó esik arról is, hogy javítani kellene méghozzá állandóan az információ áramlást, illetve az átláthatóságot az olyan Európai Uniós programok tekintetében, amelyek az innovációt és a kutatást támogatják. Amennyiben az elvekre kívánjuk kihegyezni ezt a kérdést, hát talán az egyszerűség lenne a legfontosabb elv, az átláthatóság, és megpróbálhatnánk a lehető legkisebbre szorítani az értelmezés lehetőségét. Fontos to- továbbá a konzekvens ö, hozzáállás, tehát hogy azonos szabályokat alkalmazzanak azonos ö, típusú programok ö, esetében. Bár tudjuk azt is, hogy a programok nagyon különbözőek lehetnek. Harmadsorban fontos számunkra a jogbiztonság, illetve a jogstabilitás biztosítása. Stabil szabályokra van szükség, és a szabályok értelmezése konzekvens kell, hogy legyen. Gyakorlatilag mindig ugyanúgy kell őket értelmezni. Egy negyedik fontos pont, amely szívünkhöz közel áll, a finanszírozásra vonatkozik. Azt szeretnénk, hogyha a finanszírozás a bizalom elvén alapulna, tehát bíznánk a kutatókban, illetve a résztvevőkben, és hát persze a közpénzek felhasználásának ellenőrzése is fontos követelmény, de egy megfelelő öm, arányt kell megtalálni a könyvvizsgálat, az ellenőrzés, illetve a bizalom kérdései között. Aztán egy másik fontos kérdés, amelyet talán konszolidálni kellene, az az eredménycentrikus finanszírozás, hogyha a kiválóságot, illetve az eredményeket kívánjuk támogatni, és figyelembe vesszük azt, hogy a kutatásból milyen kockázatok fakadnak, akkor a jövőben, illetve hosszú távon segíteni fogjuk az ellenőrzési folyamatot. Volt itt egy másik szempont is, amelyre utaltak korábban, az összeegyeztethetőség elvére gondolok, hogy a kettő megkettőződést el tudjuk kerülni. Erről ugye nagyon sok szó esik, és ma is szó esett erről a mai meghallgatáson. Azután egy másik fontos szempont az interoperabilitás, ahogyan mi hívjuk, próbáljuk meg okosan összeegyeztetni a különböző programokat annak érdekében, hogy a különböző támogatási alapok, összegek egymást kiegészítve is felhasználhatóak legyenek. Ebbe a projektbe, tehát mindezeket belefoglaltuk, és szerettük volna néhány olyan javaslatot is beterjeszteni, amelyek azonnal meg leegyszerűsítik a rendszert, ugyanis úgy tűnik, hogy európai szinten túl bonyolultá vált az eljárás, a folyamat, bizonyos intézkedéseket éppen ezért le kellene csökkentenünk. Például az eszközök számát csökkenteni kellene, mert most rengeteg ilyen áll rendelkezésre, ezzel pedig további komplexitási szintet vezetünk be a rendszerbe, amely már amúgy is túlterhelt. Pontosan ezért szeretnénk azt elérni, hogy a költségekre vonatkozó becsléseket vetítsük rá az eredményekre, és ne a tevékenységek költségeivel foglalkozzunk önmagában, ugyanis ez egy kicsikét leegyszerűsíteni az egész helyzetet. És sokkal könnyebb is lenne, mint az utólagos ellenőrzés. Hosszú távon sokat lehetne még tenni, annak érdekében, hogy bizonyos programokat megvalósítsunk, hiszen itt egy radikális változásra lenne szükség, ahogyan azt többen hangsúlyozták. Próbáljuk meg tehát a programok előkészítését átgondolni, főként a kiírások, a pályázati kiírások szempontjából. Egy felfelé építkező rendszerre van szükség, el kellene kerülni azt a sok-sok részletkérdést, amely a konzorciumokra vonatkozik, próbáljunk meg nem elveszni a részletekben. Nagyobb nyitásra van szükség azért, hogy a kutatók közösség, aki részt vesz a keretprogramok munkájában, ki tudja fejezni saját javaslatait meg tudja fogalmazni azokat. Aztán van itt egy másik blokk még, amely a jobb előzetes öm, értékelésre vonatkozik. Ennek persze kihatása lesz az utólagos értékelésre is. Úgyhogy szerintünk az egyszerűsítés inkább a folyamat elején kellene, hogy megvalósuljon, tehát amikor benyújtják a jelöltségeket, illetve azok kiválasztásánál, és így tovább. Ezzel pedig az értékelést magát kellene felülvizsgálnunk, és inkább technikai kérdésekre kellene azt összpontosítani, mert szerintünk helyes lenne, hogyha megvitatnánk, hogy esetleg a tanácskozási időszakot lerövidítenénk, vagy akár meg is szüntetnénk, hiszen ez nagyon meghosszabbítja a finanszírozási, programozási időt, már pedig szerintünk ennek minél rövidebbnek kellene inkább lennie. Azt szeretnénk, ha a kiválasztás során azok a személyek, akik részt vesznek a kiválasztási bizottságok munkájában, a bizottság részéről, például kutatási szakértők érkeznének, akik segítenék a kiválasztó bizottság munkáját. Tehát ha igazi kutatók segítenék a javaslatok válogatási fázisában a bizottságot. Azt is szeretnénk, hogyha a különböző európai források összehangolhatóságát javíthatnánk, tehát hogyha egyszerre több európai forrásból is lehetne egy-egy projektet támogatni, ezt hívom én interoperabilitásnak, Nos, ez még az átláthatósággal is kapcsolatos, de erre most nem szeretnék kitérni, mert gondolom, hogy önök is pontosan látják azt, hogy milyen javaslatokat tettünk már le az asztalra. A tagállamok meg fogják fontolni ezeket a javaslatokat. Meg, és május 26-án a versenyképességi tanács meg is fogja vitatni ezeket. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a spanyol elnökség javaslatáról van szó, de a többi tagállam még nem fogadta el, tehát itt egyelőre egy javaslatról van szó, de három-négy héten belül ez elképzelhető, hogy elfogadásra kerül. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az érdekes híringre. Grazie a lei. Köszönöm szépen Milagros Candélának a spanyol állandó képviseletről. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Clara Della Torre-nak. Köszönöm önnek is 15 perc áll rendelkezésére. Mr. President of the Committee, members of the European Tisztelt elnök úr, képviselők, kollégák, vendégek. Köszönöm meg úrnak a meghívást. Roppant érdekesek voltak az eddigi előadások. Nehéz felnőni a feladathoz. Ha megengedik, akkor egy-két kérdésre koncentrálnék, hogy maradjon kérdésekre és válaszokra is idő. Nyilvánvaló, de azért megismétlem, hogy intézményként mi elkötelezettek vagyunk az egyszerűsítési rend, sokakkal az előttem szólók közül egyetértek ez ügyben. Bár a hetes keretprogramban egyszerűsítenünk sikerült, elismerem, ahogy azt többen tették előttem, hogy a programokhoz való hozzáférés, a pályázatok előkészítése még mindig nehézkes, főként az újak számára. Az administratív teher, a projektek végrehajtása és az elszámolás során még mindig túl nagy, ezért hosszabb ideig tart kifizetni és pénzeket odaítelni. A hetedik keretprogram elején egyszerűsítettünk az eljárásrenden, ahogy azt említették többen, egyes egyszerűsítések a jogi keretbe épültek be, mások pedig a végrehajtási folyamatba. Ha megengedik, akkor eh, a hetes keretprogram egyes eredményeire rávilágítanék. Például sikerült a rendszert úgy átalakítani, hogy az előzetes ellenőrzés és a felül átdolgozott védőmechanizmusok a pénzügyi szempontból nehezebb helyzetben lévő részvevők számára könnyebbé teszi a programokban való részvételt. Itt elsősorban a high-tech eh, kezdeti szakaszban lévő high-tech cégek, illetve a kkv számára. Pénzügyi nyilatkozatok és igazolások, amelyeket be kell nyújtani, számát eh, jelentősen csökkentettük, ami költség és papír megtakarítást is hozott. Egy egységes regisztrációt vezettünk be, hogy ne kelljen ugyanazt az információt újra és újra benyújtani. Ezen kívül az előzetes igazolását, a számítani módszertan előzetes igazolását eh, a lehetőséget bevezettük a azon részvevők számára, akik, akik már több programban eh, részesültek finanszírozásban. Ahogy nyilván tudják, a beszámolási kötelezettségeket is egyszerűsítettük, és a teli eh, időszakot meghosszabbítottuk. Remélhetőleg egyetértenek velem abban, hogy előre léptünk a számítástechnikai eszközök optimalizációja terén is, ami racionalizálta a kommunikációt a kedvezményzetekkel. Ezen kívül megpróbáltunk jobb szolgáltatásokat nyújtani, például jobb irányítatást adni, de tudjuk, és egyetértünk azzal, hogy ez nem elég, még többet kell tennünk. Az egyszerűsítésnek egy másik szempontja az, hogy a hivaszázalékok csökkentésében is fontos szerepet kell, hogy játszon, ami különösen fontos az önök bizottsága szempontjából. De elengedt, elkerülhetetlen, hogy a szabályok valamennyire mindig bonyolultak lesznek, és a támogathatósági kritériumok hasonlóan, mert politikai célokat próbálunk elérni, szakpolitikai célokat, és mivel maga a szakpolitika sem egyszerű, a szabályok sem lehetnek túl szottan egyszerűek. Az egyszerűsítésnek a lényege, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Egyrészt a különböző szakpolitikai célok és politikai célok elérése, illetve a, a rendszer komplexitása között. Többen elmondták, hogy a mechanizmusok szemet csökkenteni érdemes lehet. Lehet, hogy így is lesz. Azt is hallottuk, és egyetértünk azzal, hogy az első lépés az egyszerűsítés, eh, a tartós egyszerűsítés felé eh, az az kell, hogy legyen, hogy a meglévő szabályokat stabilizáljuk. Konzultációt, nyilvános konzultációt folytattunk, eh, nyílt konzultációt az támogatottakkal, kedvezményezettekkel, akik kicsit egyszerűbb szabályokat szeretnének, hiszen az új szabályokhoz új eljárásrend, új rendszerek tartoznának, ez is bonyolult és drága lenne. Ezért az új szabályok bevezetése még akkor is, hogyha ezek ebben egyszerűbbek lennek, lennének, bonyolultabbá, nehezebbé teszik mindenkinek az életét. Ahogy önök is tudják, ezen a héten, ha minden igaz, két nap múlva elfogadja az Európai Bizottság azt a nyilatkozatot, amelyet a tanácsnak, a parlamentnek, a régió bizottságának, illetve a Szociális és Gazdasági Bizottságnak küld meg. Ebben a nyilatkozatban fogjuk felvázolni a meglévő jogi keretemről azokat az intézkedéseket, amelyek a cél, amelyeknek célja az egyszerűsítés és a hosszú távú egyszerűsítésre is felvezoljuk az elképzelésénket, itt a 8. program leveg elsősorban a szemünk előtt. Ez az egyszerűsítési nyilatkozat, amely a felmerült kérdések közül jó néhányra remélhetőleg a megoldásra szolgál majd. Várhatóan közi párbeszéd kialakulásához is vezet, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy új gondolatokat is megfogalmazzunk a kutatás finanszírozásával kapcsolatban. Például a vitatott általány kérdését, az általány költségelszámolás rendszerét, ahogy azt a számvőszék is javasolt. Az egyszerűsítés alap célja az Európai Bizottságnak is, ezt csak nem tudom. A pénzügyi rendeletek és az ehhez tartozó végrehajtási szabályok adják az uniós finanszírozás végrehajtásának az alapkeretét, beleértve a kutatási programokat. Ezért tehát, e, ha sikeresen tudjuk átalakítani, felülvizsgálni, akkor tovább vihetjük a kutatási programok egyszerűsítését is. Az Európai Bizottság a közeljövőben fogja benyújtani ez erre vonatkozó javaslatait. Az előttem szólók szó, beszéltek arról is, hogy szükség van az ellenőrzés és a bizalom közötti egyensúly megteremtésére, a kockázatvállalás és a kockázatkerülés egyensúlyának megtalálására. Bármi is az optimális egyensúly, ehhez a, a közpénzekről van szó, megfelelő ellenőrzésnek kell társulnia. Éppen ezért a közeljövőben az elfogadható kockázati hiba arány vonatkozó új javaslatot fogunk benyújtani. Ezek az említett intézkedés tervezetek mind szorosan összefüggnek, és ha megengedi, akkor talán elmondanám, hogy az önök támogatására is számítunk e tére. Az elfogadható hiba aránynál maradva az ellenőrzés költségeit megvizsgálva alakítjuk át a rendszert, hiszen a felfedezett hibák aránya, az ellenőrzés költsége eh, kell, hogy adja az új elfogadható hiba arányra vonatkozó javaslatunkat, hiszen hogyha nagyobb az elfogadható hiba arány, akkor lazíthatunk az egyszerűs az ellenőrzésen, és így egyszerűsíthetjük az egész rendszert. Ugyanakkor az egyszerűbb szabályok önmagukban is hozzájárulhatnak a arány csökkentéséhez, és így kevesebb ellenőrzésre van szükség. Egyik erősítheti a másikat. Nagyon sok munkát kell még végeznünk ez ügyben de azt az előzetes következtetést már levonhatjuk, és erre felhívnám az önök figyelmét, hogy 2008-ban a számvőszék kb. 3%-os hibarányról számolt be a mostani ellenőrzési szint mellett. Az általunk használt statisztikai modellek egyértelművé teszik, hogy komoly költségvonzata lehet, hogyha megpróbáljuk jelentősen csökkenteni ezt a hibarányt, Ezért a számvőszék kétszázalékos célját nagyon sokba kellett elérni. Ezért a jelenlegi kétszázalékos hiba arányt már a hetes keretprogramra vonatkozóan is, amely már folyik, már javában folyik. Tehát a kétszázalékos elfogadható hiba arány megemelése véleményünk szerint jobban tükrözni az ellenőrzés költsége és a kritériumok közötti egyensúlyt, és ez azt hiszem indokolt lenne. Így a többletköltségeket elkerülhetnénk, nem is beszélve a többlet ellenőrzéssel járó nehézségekről. Végezetül érdemes azt is megemlíteni, hogy egyszerűbb felhasználóbarátabb pénzügyi szabályokkal, illetve az ellenőrzési rendszer dolgozásóval. Elkerülhetjük azt, hogy, hogy apró pénzt ellenőrzünk, és koncentrálhatunk a valós csalásokra, visszaélésekre. Ez jó lehet, jelentős javulást hozhat pénzügyi eh, szempontból is, illetve a program elismertsége szempontjából is. A PPP-kről is hagy szóljak eh, pár szót. Eh, a jelenlegi működésen van bőven mit javítani. Az Európai Bizottság közelmúltban kiadott nyilatkozata külön megemlítette az állami magánpartnerségeket a kutatásban, mivel a PPP más területeihez képest a kutatás viszonylag kiszámíthatatlan eredményeket hoz. Arról is beszél a nyilatkozatban az Európai Bizottság, hogy a JTIK a közös technológiai kezdeményezésekre vonatkozóan megvizsgáljanak a lehetőségét, hogy a meglévő jogi keretet hogyan lehet átalakítani. A Serpa csoport ajánlásai, ahogy arra Sucul is utalt, eh, nagyon fontosak lehetnek, és ezeket alaposan tanulmányozzuk, mielőtt eh, új ajánlásokat teszünk a PPP-kre. Egyetértünk azzal, hogy az új pénzügyi rendeletnek el kell ismerni, és fel kell ismerni, hogy a PPP-k eh, különlegesek, és ezért külön rájuk alkalmazandó szabályokat kell, rendelkezéseket kell megállapítani. A nyolcadik keretprogram Um, keretén um, dolgozunk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy hatékonyabb, hatásosabb uh, végrehajtási rendszert alkalmazzunk. Az Európai Bizottság uh, mindent megtesz annak érdekében, hogy a hetes keretprogram uh, közös technológiai kezdeményezései valóban sikere záruljanak. Most pedig, hogyha megengedik, akkor reagálnék arra a felvetésre, hogy miért nem növeljük az előzetes ellenőrzéseket, így el lehetne kerülni a meglepetéseket. Nem eh, ördögtől való gondolat ez, de az előzetes ellenőrzéseknek az a következménye, hogy a pályázókkal eh, később tudunk eh, szerződést kötni. És hagy hangsúlyozom azt is, amit már elmondtak mások előttem, mi szerint roppant összetett terület finanszírozásáról van szó. Több mint száz ország vesz részt a keretprogramban, minden országban más a kultúra, a szervezeti keret, a jogszabályi keret és a projektek mm, döntő többsége több országot ölel fel, ezért sajnálatos módon ezen szem, mm, okok miatt roppant összetett és bonyolult a program, és a mi munkánk is. Ennyit szeretem volna bevezetőként elmondani, és természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre, és még egyszer hadd mondjam el, hogy eh, számítunk az önök támogatására az elkövetkezendő években is. il direttore della Torre. Köszönöm szépen de la Torre asszonynak is felszólalását, és most megadnám a számvevőszék eh, érkezett kollégának a szót, Harald Hack. Uh, structured and uh... Örülök, hogy részt ezen a jó struktúrált és szofisztikált eszmecserén. Az írásbeli uh, előadásomat megtalálják kinyomtatva. Én egy kicsit lazítanám az első és második rész érvei és kérdései alapján a 15 rá percben, tehát így adnék elő, és először is reflektálnék az első szakasz gondolataira, a kedvezményezettek nézőpontjából mondottakra. Szerintem nem tévedés azt mondani, hogy az európai kutatási finanszírozási kiadásoknak a kedvezményezettek igényéhez kell igazodnia, de az európai támogatások nem tudnak minden érdeküknek megfelelni. Értem én azt, hogy a meg sajátságos érdekeik vannak, ám a közösség érdekei, meg a közösségi támogatások céljai úgy figyelembe kell vegyék az európai adófizetők érdekeit, és mindez politikai szándékokhoz kell, hogy kapcsolódjék. Hagy tegyem ehhez hozzá, hogy az első részben hallottakhoz ezt, és hagyj szóljak itt a tagállami támogatásokról. Jó régen még a Német Szövetségi Számbevőszéknek voltam tagja, ott is nagyon sok vita folyt az ellenőrzésről, auditvizsgálatokról, a kutatási és egyéb célokra kiadott költségvetési támogatások végrehajtásáról, és hadd mondjam el, az ott is sokat panaszkodtak a kedvezményezettek, az ott ottani rendszabályokkal kapcsolatban, és való igaz, hogy érdemes elgondolkozni az igazgatási és irányítási szintek átgondolásáról. Például Németországban két szint működik, ugye a, a nemzeti, tehát a szövetségi és a, a szövetségi állami szint, és mindegyik szinten további ö, vizsgálatok és ellenőrzési auditok valósíthatóak meg. Utaltak aztán arra a kérdésre is, és foglalkoztak azzal a kérdéssel az Artemis kapcsán, hogy mennyire végrehajthatóak ezek, és hagyd tegyem hozzá, jelen pillanatban, bár új tagok lépnek be, úgyhogy változnak a felelősségi körök is. A számbevőszéknél és a kutatásért felelős tagok is változnak. De az én csapatom éppen most az Artemis-t vizsgálja, és nagyon körültekintően mérlegelem azokat az érveket, miszerint a sajátságos szervezetnek sajátságos audit vizsgálatra van szüksége. Ezt meg is tesszük. A pénzügyi szabályozás külön szól az ilyen közös intézményekről vagy vállalkozásokról, és jól tudjuk, hogy mindennek alapja az európai pénzügyi szabályozás keretekkel legyen, ám ezen szervezetek céljait és feladatait is figyelembe kell vegyük. Így sajátjuk és pénzügyi szabályokra van szükség. Amikor az Artemis mentesítése, vagy DASZ jelentése megszületett, akkor is jól ismertük azt a vitát, amely erre vonatkozott, hogy az Artemis vizsgáló osztályról is eszmecserét folytattunk, arról, hogy hogyan lehet, ami szükségkerül is, a sajátságos helyzetekre sajátságos megoldásokat alkalmazni az ellenőrzés és általában a szabályozás során. Hadd kezdjem formális előadásomat szent exuperi tölvet idézettel. Azt mondta, a tökéit akkor érjük el, nem akkor érjük el, amikor már nincs mit hozzátenni a dologhoz, hanem amikor már nincs mit elvenni belőle. Akkor értük el a tökéit. Szerintem Szent exuperi nagyon jól rámutat a mi sajátságos témakörünkben alkalmazható megoldásokra is. Nagyon fontos, hogy konzisztens, átfogó, egységes értelmezése szüleljön meg a szabályoknak, ám ez csak akkor lehetséges, ha a szabályok a lehető legegyszerűbbek, eléggé világosak, és nincs ö, lehetőség így az egymásról ütköző, vagy egymástól eltérő értelmezésére ezeknek. Sajt tegyem hozzá mindehez? a szabályokat nem értelmezzük másképpen, mint az Európai Bizottság teszi. Az nem helytálló, ha valaki ezzel vádol bennünket. Azt látjuk azonban, hogyha a szabályokatnak nem felelnek meg, akkor hibák érzekelhetők. A hiba nem feltétlenül csalás, mint mondottam, gyakorlati végrehajtásbeli és egyéb számviteli módszertamból adódó hibák, melyek fennállása nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottság másképp értelmezni ezeket a szabályokat, mint a számbelőszék. Ugyanakkor a radikális egyszerűsítése szabályoknak lehet feltétlenül a problémák feloldásának útja, és ez az, amit a számbevőszék is folyamatosan ö, ajánl. Hadd adjak egy ízelítőt a finanszírozásra vonatkozó fő ajánlásainkból, a két legújabb, vagy legutóbbi keretprogrammal kapcsolatban. A hatodik kutatási keretprogram tárgyában, ugye visszatérnék az ezredforduló idejére, akkor ugye még az, az, az ötös keretprogram volt érvényben, és a számbevőszék éves jelentésében 2001-ben, 9 évvel ezelőtt alapvető egyszerűsíteket javasolt a költségtérítési rendszerben. A, akkor alakuló hatos keretprogram vonatkozóan. A szemvőszék három fő ö, költségtérítési rendszerre tehát levesetett a potlogos költségek, a teljes költség, illetve a teljes költség általány számolását lehetett volna leváltani egy, egy egységes rendszerrel, és a tíz költségkategóriát háromra lehetett volna csökkenteni tehát a személyes költségekre, koordinációs költségekre és konkrét költségekre. Ezáltal az általány rendszert jobban lehetett volna alkalmazni. És ezek felső plafonját a résztvevő intézmények, intézményben tapasztalható hiba százalék alapján lehet volna megal- megtárgyalni. Az Európai Bizottság megerősítette azt, hogy mindez a, a drasztikusan egyszerűsített költségelszámolási rendszer valóban egyszerűbb eljárás lett volna, és nagyobb jogi és pénzügyi biztonságot nyújtott volna a közösségeknek csak úgy, mint a kedvezményezetteknek. A bizottság ezt javasolta a jogalkotóknak, és a hatos keretprogram eredményének levonása után 2006-ig terjedően, ám ezt ajánlást, ajánlást a jogalkotó végül is nem fogadta el. Azt hiszem, akkor elszalasztottunk egy jó esélyt. Ma azt hogy most azonban a hetes keretprogramról. A 2006 per 1-es véleményében a számbevőszék üdvözölte a pénzügyi rendszerek egyszerűs csőre vonatkozó javaslatokat. A számbevőszék azt említettet vallotta, hogy az Európai Bizottságnak azért világosabbá kellene tenni a, szabályokat arra nézvést, hogy milyen tevékenységekre és milyen támogatásokra lehet bizonyos entitásoknak pályáznia, és hol lehet általányban költségtérítést alkalmazni, és hol marad fenn kötelezően a költségtérítés más egység, költséges vagy egyéb formája. Ez a javaslat az önök irányában tett lépés, az önök által javasolt irányban, és azt hiszem, hogy, hogy az önök szervezeteit is kielégítheti. A szembevőszék szerint kifejezetten szólni kell a jogalapról és a pénzügyi szabályok, az F, a hetes keretprogram elejétől kell, hogy ezt tükrözzék. Az általány kifizetés tekintetében a számbevőszék úgy gondolja, hogy az általány költségtérítés a konkrétan meghatározott munkatevékenységekre vonatkozóan alkalmazhatóak. Tehát nincs különbség az Európai Bizottság és a véleménye és a, a kedvezményezett kutatási intézetek, illetve közösség vélemények között. Ezek az általányok általános tárgyalási a tárgyalás alapján kell, hogy megállapítást nyerjenek, és bizottságnak kell meghatározni az, hogy milyen mértékben lehet alkalmazni ilyen rendszereket, és mennyiben ö, kell módosítani, hogyha más tevékenységekkel váltják le azokat a tevékenységet, amelyekre vonatkoztak. Ez tehát az egyik oldala az éremnek, van egyszerűsítés, de mindez további bonyolult problémákat ö, eredményezhet a végrehajtásban, és azokat is meg kell oldani hölgyeim és uraim. Ahogy gondolják, még tovább is lehet mélyíteni e kérdések tárgyalását. A kutatási kiadások támogatások végrehajtását illetően, azonban nem akarom kifutni időmből. Az Európai Bizottságnak most azt hiszem lehetősége van arra, hogy mindazt az információt, amelyet begyűjtött a kedvezményezett költség elszámolási módszertanáról, hogy ezt például a személyes költségek díj elszámolását beszámíthassa a tényleges költségekbe. Az igazolási eljárást, amelyet Hall úr említett, szintén a vizsgálat központjában van az vizsgálatok során. A német ipari szövetség utalt már rá, hogy vannak gondok az, a költségek igazolásával. És ezen ajánlások vagy jelzések alapján el is kezdtük a munkát 2009-ben, a 2009-es DASZ mentesítés tárgyában, megvizsgálva, mit lehet javítani a rendszerem, a költséggel számolás rendszerén, illetve az igazolási eszköz javítása terén, javítva annak módszertanát, mielőtt a konkrét kiadások elszámolását egyszerűsítenénk. Hölgyeim és uraim, mint a számvevőszék tagja és a DASZ nyilatkozatokért felelős szakember, a, dolgozom három éve a kutatási területekkel foglalkozva, és az hatos meg a hetes keretprogram audit vizsgálatával is foglalkoztam ennek megfelelően. A 2007-es éves jelentésben a számvőszék újra hangsúlyozta azon ajánlását, hogy ellenőrizni kell, egyszerűsíteni kell az ellenőrzési szabályokat, és a költségek elszámolását a kedvezményezetek részéről a nagyobb mértékben élve az általány költség elszámolás eszközrendszerével, inkább mint az input alapú költségelszámolási rendszerrel. A 2008-as éves jelentésünkben azt írtuk, hogy az utóbbi években a bizottság elnőrzési rendszerét megerősítette, és a kutatási projektek elnőrzését javította. Ez hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a hibák száma ezekben a szakpolitikai csoportokban. E pozitív tendencia fenntartása érdekében az Európai Bizottság szigorúan kell, hogy alkalmazza az ellenőrzéseket, különösen a megbízhatóság, az audit nyilatkozatok megbízhatósága tárgyában, meg az ex post audit stratégia ügyében kiróva büntetéseket ott is, ahol nem igazották ki, nem korrigálták a hibákat, illetve nem térítették vissza a nem megfelelő költségeket. Másodszorban a bizottság a pénzügyi szabályok kartosításra vonatkozó ajánlásait alkalmazni kell a 8-as számú keretprogramra, miközben fenntartjuk a költség hatákony elnősi rendszer célrendszerét, amely észszerű biztosítékokat nyújt a pénzek felhasználásának szabályszerűségéről. Hadd említsen meg még azt is, hogy milyen aspektusai, további aspektusai vannak mindennek. Felmerült az elfogadható vagy tolerálható kockázat fogalma, illetve annak költsége, hogy mi az ellenőrzések költsége. Hogy ezt újra kéne állítani, újra be kéne állítani, meg kéne határozni. Mint elmondották, a, a tolerálható kockázat olyan kérdés, amelyet a politikai hátterében kell megtárgyalni itt az Európai Parlamentben, meg a parlament, a bizottság és a tanács között, és hogyha eredményre jutnak, olyan eredménnyel, amely révén növelhető a kockázati tolerancia, akkor azt el kell fogadjuk. Ám a számvevőszék a maga részéről nagyon világos és nagyon méltányos küszöböt határozott meg, és a jelenleg működő rendszerünk, úgymond közlekedési rendszerünk, alapján, ugye a piros, sárga és zöld fényeket adjuk ki, azaz a 2% alatti, a 2% és 5% közötti, és 5% fölötti szakaszokra ez méltányos lehetőséget ad arra, hogy az, az menedzsment értékelni tudja a kiadások végrehajtásának mikéntjét. Azonban, ha azonban politikai döntés születik arról, hogy további orientációs rendszerek kerülnek bevezetésre, akár a hibák elfogadása terén is, az, mint mondottam, politikai kérdés. Az önök asztalára tartozik. Még egy megjegyzést engedjenek meg. A hozzászólások és érvek egy része azzal zárult, hogy javaslatokat fogalmazott meg egy, egy új testület felállítása érdekében, egy új magas szintű testület, vagy más szervezet felállítása mellett érveltek sokan. Persze minden eszközről folyhat tárgyalás, ám ha ezen az úton indulunk el, akkor arra gondoljunk azért, hogy ugye itt egyszerűsítésről van szó, a bürokrácia csökkentéséről, ez kell legyen a cél. Újabb testületek felállítása sem végén sem jár egyszerűsítéssel, és attól tartok, nem hogy csökkenteni, hanem növeli a bürokráciát. Köszönöm a figyelmüket! Ringraziamo il signor Noack della Corte dei Conti. Köszönjük most uh, Noack úr a szemőszéktől volt uh, a hozzászóló, most pedig Odi úr következik. Köszönöm, elnök úr. A köszönetet kell mondanom, hogy ezt a kiváló kezdeményezést tette, ezt a meghallgatást megszervezte, így tudhatjuk, hogy merre tovább. Barózó úr az előző bizottsági mandátum alatt arra tett ígéretet, hogy pozitív daszt kapunk, erre nem került sor. Még mindig nincs pozitív DASZ. A Santer bizottság pénzügyi okok miatt kellett, hogy lemondjon. Ide nyúlik vissza az egész. A kutat kutatási terület finanszírozását azóta sem ellenőrzik megfelelően. A finanszírozás persze nem állt le, így olyan helyzetbe kerültünk, hogy az kutatóintézetek európai szintje szemmel áll a nemzeti szinttel. A kettőnek kéz a kézben szorosan együtt kellene működnie egymást kiegészítve. De a múlt problémáit még nem oldottuk meg, és miért ezeket valahogy meg nem oldjuk, nem tudunk tovább lépni. Sajnálatos, hogy az Olafot nem tudtuk meghallgatni, mert az Olafnál konkrét ügyek is megjelennek a kutatókkal kapcsolatban, talán érdemes lett volna erről is beszélni. a még fennmaradó problémákat mind-mind meg kell oldani, hogy a jogbizonytalanság helyzetét megoldjuk, hiszen jelenleg az Európai Bizottság még 5 évvel után is újra és újra és újra ellenőrizhet. Az administratív és pénzügyi, valamint politikai eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a múlt problémáin túllépjünk, ne kell újra és újra feltépni ezeket a sebeket. Meg kell találnunk a módját annak, hogy végre lezárjuk a múltat, és a kedvezményezettek, azok, akiket hallhatunk ma délelőtt, eh, például pénzügyi rendelet átdolgozásában részt vegyenek, hiszen ők kézik igazán a bőrükön. Köszönöm, van-e további hozzászólás? Tolja asszony! Devo dire che... Köszönöm, elnök úr. Olykor nagyon nehéz feladat európai szinten dolgozni, mert sokszor nem is pontosan tudjuk, hogy kinek mi a feladata. Abban ugye mindenki egyetetén látszik, hogy egyszerűsíteni, egyszerűsíteni kell a szabályrendszert, ám az nem igen látszik, kinek kell ten, megtenni az első lépést. Holott az első lépés szükségességéről Kandela asszony is az imént szólt. A tanács, a versenyképességi tanács konklúziója kapcsán azt mondott, hogy mindez persze nem terjed majd ki a pénzügyi szabályozásra. Akárhogy is, reméljük megszületik az első lépés, ez lesz az első lépés a, az egyszerűsítés irányában. Hadd kérem meg önt, elnök úr, meg a spanyol elnökség képviselőit, hogy egyfajta képviselői feladatcsapatot, task force-ot hozzanak létre, amely foglalkozik ezzel az igencsak frusztráló helyzettel, ahol ugye mindenki beszél, beszél, de senki sem látszik reagálni ezekre az igényekre. Tegyük helyre a dolgokat, kezdjünk hozzá, írjuk meg egy dokumentumot, mely révén világosra tesszük álláspontunkat ezzel a kérdése kapcsolatban, hát ha meghallgatják. Azzal a ponttal is egyetértek, azokkal a gondolatokkal, melyeket Ori úr fejtett ki. Nagyon nehéz egy új struktúrát létrehozni, egy új, magas szintű testületet létrehozni, a különféle értelmezések kiküszöbölésére. Bár azt hiszem, egy újabb szint létrehozása nem segít, sőt, súlyosbítja bajainkat, mert a gond éppen az, például Olaszországban is, hogy amikor az ember jog, jogszabályt akar egyszerűsíteni, akkor egy új jogszabályt írnak, amely meg még bonyolítja a dolgokat. Ezt azért el kéne kerüljük. A kutatási főigazgatóság kapcsán is érzekelhető. Sokan félnek az egyszerűsítéstől azért, mert sokan úgy gondolják, hogy az egyszerűsítés végsősorban egy új jogsz, jogszabályi réteget hoz létre és nem akarják újra gombolni az egész mellényt, inkább halogatják azt, ezt az egyszerűsítést, és maradnak a régi rendszerrel. Holott nem szabadna félni magától a, az egyszerűsítéstől, ha azt rendesen hagyják végre, valóban segít. És tényleg, ténylegesen egyszerűsíteti a dolgokat, de kerüljük azért azokat a csapdákat, amelyekről az előbb szóltam. Sajnálatos, hogy az Olaf képviselője nincs itt, mert az ő hangjukat is meghallgattuk volna ebben a koncertben, ebben a kórusban. De azt hiszem, az Európai Parlament szempontjából támogattunk el a változást. Az Európai Parlament célja az kell legyen, hogy együttműködve a többi intézménnyel, a tanácssal, a bizottsággal, vigyük, felvigyük a dolgokat. Ha meglépik, meg tudjuk lépni ezt az első lépést, akkor az Európai Parlament fel kell álljon emögött. Grazie. Köszönöm. a Szender képviselő. Köszönöm szépen. Én is azt szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon érdekes találkozó volt, és egy kicsit talán meg is fiatalodtunk. És visszatértünk azokhoz az időkhöz, amikor megkezdtük itt a munkánkat a parlamentben, amikor is az elfogadható hiba százalékról vitáztunk. De azért most mégiscsak az a helyzet, hogy a hatodik keretprogramban a jogalkotó nem volt képes kellőképpen fellépni, legalábbis a parlament. Mindenesetre, ha felléptünk volna, akkor talán javítani tudtuk volna a dolgokat, de most ezt megtehetjük, úgyhogy tegyük is meg. A spanyol elnökség úgy tűnik, hogy odafigyel erre a kérdésre, fontos számára. Ebből kifolyólag a tanácsban felvetett javító szándékú ajánlások, remélem, hogy majd meghallgatásra találnak, és remélem, hogy a bizottság is tesz majd valamit az ügy előmozdításának érdekében. Minden esetre most nálunk van a labda, mi vagyunk ugyanis a jogalkotói helyzetben, és miután éppen a pénzügyi rendelet felülvizsgálata is nem sokára esedékes, ezért fontos a kutatói közösség számára ezt megváltoztatni. Egy elfogadható és az egymás kölcsönös bizalmán alapuló módon kell meghatározni a hiba százalékot, nagyobb átláthatóságra van szükség. Jó magam, az egyetemektől érkeztem, és egyébként továbbra is együttműködöm volt kollégáimmal, ahol is a kutatás ugye fontos szerepet tölt be, de hát nagyon sokat lehetne még javítani az átláthatóság szempontjából. Nem feltétlenül a jogalkotó szempontjából, hanem inkább az adófizető polgárok szempontjából kellene erre odafigyelni. Köszönöm. Esetleg a valamelyik felszólaló hozzá kívánne szólni. Milagros. Igen, köszönöm szépen. Nem szeretném, hogyha összekeverednének a dolgok, Toljá asszonyra szeretnék reflektálni. A bizottságnak bizony még a saját javaslatával elő kell állnia a pénzügyi rendelet felülvizsgálatának kapcsán, és ezt május végéig kell, hogy megtegye, addig várunk, és addig a spanyol elnökség nem is tudja ezt a témát felvenni a napirendjére, úgyhogy úgy gondolom, hogy majd a belga elnökség lesz az, amely ezt megteszi. Minden esetre mi a tanácsban majd megpróbálunk dolgozni az ügyön. Ami pedig az egyszerűsítési javaslatainkat illeti, ezt még nem fogadták el. A mai biztosi, biztosok ülésén formálisan elfogadják bizottsági szinten azokat a gondolatainkat tudjuk így foganatosítani, amelyek a keretprogram egyszerűsítésére vonatkoznak. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget most, hogy elmondjam, hogy régi már az örökségünk, a dolgok nem hogy javultak volna, sőt inkább egyre bonyolultabbá váltak, úgyhogy ahogyan Tolja asszony is elmondta, meg kell próbálni elkerülni azt, hogy a az egyszerűsítés ellenkezőleg hasson, és még nehezebbé tegye a felhasználók életét. Aztán számunkra nagyon fontos még az is, hogy figyelembe tudjuk venni mindazokat a gondolatokat, amelyek ma elhangzottak, a programok elfogadásának fázisában is. Meg kell próbálni tehát egyszerűsíteni mindenkinek az életét, és próbáljunk meg minél inkább hatékonyan fellépni hiszen rengeteg eszközt bocsát Európa az európai polgárok és a jövő rendelkezésére. Köszönöm, elnök úr. Egy apró kis megjegyzés. Jó volt hallani, hogy a célokat, a feladatot folytatni kívánják, az egyszerűsítés, hogy hangsúlyozzam, hogy az Európai szemvevőszék szívesen vesz részt ilyesmiben. A globális magánágazatban használt szemviteli szabályokra vonatkozóan elmondhatom, hogy az ő OSCAP az ISP és a német számvevőszék jelenleg tárgyanak arról, hogy mi lehet célvezető. Nem feltétlenül kell most fel Európának a semmiből kitalálni egy saját rendszert. La signora della Torre, prego. Thank you, Chairman. Just to confirm. De la Torre asszony. Köszönöm. A jövő hét csütörtökön nem csütörtökön kerül elfogadásra ez a nyilatkozat. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez a nyilatkozat arról beszél majd, hogy nincs, milyen szabályokról nem állapodtunk meg, ugyanis senki sem nincsen megállapodás egy hangúság arról, hogy mik a legjobb megoldások a felsorolt problémákra. Vannak, akik eh, csak az eredményre koncentrálnak, van, akik csak a valós költségekre, van, aki, vannak, akik általány alapú elszámolást szeretnének. Jó néhány fajta megoldás van minden egyes eh, problémára. az elnökség javaslataival sem ért mindenki egyet, amelyet hallottunk, mindegyiknek mellett lehet érvelni és ellene is. De a jogszabályalkotóknak, az önöknek kell meghozni a döntéseket, amelyek, és ezek a döntések néha nehezek és fájdalmasak, hogyha valóban egyszerűsíteni kívánunk. Köszönöm szépen, hogyha mások nem kívánnak hozzászólni, akkor Aldo Matricellinek adom meg a szót, aki a mi szakbizottságunk részéről szeretnék kommentálni az elhangzottakat. Nos hát, csodálatos délelőttünk volt, ezért szeretném megköszönni a szakbizottság titkárságának munkáját. Nagyon örültem egyébként annak, hogy jelentéstevőként tevékenyhettem, korábban az ITRE szakbizottságban dolgoztam az előző törvényalkotási ciklusban, és így aztán a hetedik kutatási keretprogram megszületésénél is bábáskodhattam. Köszönöm szépen a felszólalókat, a szakértőket, és még egy köszönet az elnök úrnak, aki a 2009-es felhívásra megfelelt, miszerint még tavaly arról beszéltünk, hogy kell a hetedik kutatási és kutatási keretprogramról egy meghallgatást szerveznünk. A kedvezményezettek szempontjait figyelembe venni, illetve a jövőbeli kutatási programok lefolyásáról folytathatnánk eszmecserét. Néhány megjegyzésem lenne először általános értelemben. A 9-es fejezetben, a 182-es cikkben olvashatunk a kutatásról a szerződésben, és mi szerint ez egy olyan cél, amely Európa jövőbeli fejlődését kell, hogy támogassa. 1984 óta több éves ciklusokban próbáljuk támogatni a kutatást. A hetedik kutatási keretprogramot 2006-ban alkottuk, meg 2007-ben kezdte meg a munkáját. 58 millió eurós budgettel működik. Több kolléga is utalt rá, hogy azért felmerültek problémák is, főként az értékelés és a monitorozás területén. Ugyanis az Európai Bizottság a felelőse a programok értékelésének, illetve a eredmények monitorozásán val kell, hogy foglalkozzon. A monitorozás. Ki kell terjedjen az összes meglévő programra. Ami pedig az értékelést illeti, azt hiszem, hogy oda kellene figyelnünk, hogy mik a legkritikusabb pontok. Az, hogy hiányzik a stratégia, az értékelési stratégia pedig erre lenne szükség minél sürgősebben a kutatással foglalkozó főigazgatóságnak ezt ki kellene dolgoznia, és kompromisszumot kellene kötni a kutatás és a ráfordított összegek között. Ami a monitorozást illeti, itt a bizottságnak az lenne a feladata, hogy néhány, de limitált számú performance indikátort kidolgozzon, hogy a programok hatékonyságát mérni tudja. A négyes keretprogram óta a legfontosabb értékeléseket külső szakértő csoportok végezték, akik az átláthatóságot és a függetlenségét, függetlenséget biztosították. Azonban voltak itt is problémák. Ritkán találkoznak, adhok jelleggel szokták ezeket megalkotni. És a finanszírozás szintje alacsonyabb a bizottság által javasoltnál. Mit is lehetne tenni? Legyen egy olyan hivatal, amely külön ezzel foglalkozik? És ennek nagyobb budgetet adjunk, hogy megfelelőben tudjon közreműködni az adhok szakértőbizottságok felállításában fontos a módszertani kérdés is. Persze ne felejtsük el, hogy az egyes tagállamok is végeznek értékelést, és ezek a nemzeti értékelések, ezek hiányolják az összes módszertani követelményt, és ez még további terhet ró a szerencsétlen kedvezményezettekre. Aztán idő, hiány, nagyon szűk idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kutatási eredmények hatását meg tudjuk vizsgálni. Másrésztről megfelelő időre van szükség ahhoz, hogy a hatások ki tudjanak bontakozni. Aztán nagyon gyakran az értékelések a projektek tekintetében úgy valósulnak meg, hogy rövid távon értékelik őket, holott a kifejtett hatásnak inkább hosszú távon mérhető az eredménye. Nagyon nagy nehézségek vannak, kedves kollégák, kedves elnök úr, azzal kapcsolatban, hogy a hetes keretprogram milyen finanszírozási szabályokat kapott. Itt megint csak hiányoznak, hiányosak az információk, arra vonatkozólag például, hogy milyen költségeket lehet leírni, melyeket viszont nem. Ezeket világosabban le kellene írni, közzé kellene tenni, még az előtt, hogy a pályázati kiírás megszületik. Ugyanis, hogyha minden egyes kiíráshoz külön feltételeket szabunk, ezzel óriási indirekt költségeket róvunk a pályázatok résztvevőire. Ezt egyébként többen is megerősítették a mai napon. Általában a programokat projekt szinten kell kezelni. Fontos lenne az is, hogy a kutatásban résztvevők fizetését is a pályázati kiírásba kelljen rögzíteni, mert sajnos nagyon nagy nehézségek támadtak, főleg a kis és középvállalkozásoknál, és nagyon nehéz az is, hogy másféle értékelés, illetve másféle értelmezés kapnak a szabályok a különböző jogrendek alapján, tehát jogbiztonság hiányáról is beszámolhatunk. Tehát fontos lenne az, hogyha lenne egy olyan ítélő bizottság, amely az értelmezéssel kapcsolatos vagy kapcsolatban felmerült kérdésekre tudna választ adni. Azon kívül hiányzik a megfelelő kommunikáció a szabályokról a bizottság és a kedvezményezettek között, az administratív terheket csökkenteni kellene, annak érdekében, hogy a kis, kis és középvállalkozások akik egyébként Európa, Európát viselik a hátukon. Tehát, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az egyetemek nehogy el meg, megfélemlítsék őket, és ne tudjanak részt venni a programokban. Fontos lenne tehát az, hogy a bizottság ezekre a gondolatokra odafigyeljen, tegye meg a változtatásokat, amelyekre szükség van, hogy nagyobb bizalmat ébreszen, a vállalkozói szektorban, az egyetemi világban, mert így lehet csak kikerülni azt, hogy az Európai Unióval szemben egyre nagyobb bizonytalanság alakuljon ki. Olaszországban is így van ez, és máshol is. Azt szeretnénk tehát kikerülni, hogy a nagyobb és szervezettebb kedvezményezettek elnyomják a kisebbeket, Ugye mindig ilyen virtuális egyszerűsítésről beszélhetünk csak, mert valódi értelemben nem történt még egyszerűsítés, és azt hiszem, hogy pont a legszegényebb régiók és a legkisebb vállalkozások isszák meg ennek a levét. Köszönöm, Patricello úr. Én is szeretném megköszönni az egész szakbizottság nevében a felszólalók kedvességét. Örülünk annak, hogy eljöttek, hogy ilyen érdekes gondolataikat megosztották velünk hiszen az egyetemi világ, a kutatás, a fejlesztés, az innováció területe rendkívül fontos számunkra. Hogyha mások nem kívánnak hozzászólni, akkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy nekünk vége a napi rendünknek, a következő ülésünk pedig május 31-én hétfőn 15 órakor lesz. Köszönöm szépen!